Uh, good afternoon, everybody. Um, it is actually now uh, ten past the hour. Jó napot kívánok mindenkinek. Unified uh, time zone within the buildings of the European Parliament at the moment. Kérek mindenkit arra, hogy az órák uh, nem a helyes időt mutatják, és egy kicsit késnek. Egy szokványos Ekon szakbizottsági ülést tartunk, és az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Van-e ellenvetés? Úgy tűnik, hogy nincsen. Ezzel akkor elfogadtuk a napi rendet. A következő a január 26-27-ei és a február 22-23-ai ülések jegyzőkönyvének elfogadása. akkor úgy vehetem, hogy ezeket is elfogadtuk. Köszönöm. Very much. Köszönöm. Az elnök közleményei a következő pont. Az első közleményem szeretném részétemet eh, kifejezni a szakbizottság lengyel tagjai felé, illetve az összes jelenlévő lengyel felé a szombati tragikus repülőszerencsétlenség kapcsán a lengyel elnök és nagyon sok politikai, katonai és társadalmi vezető vesztette életét. Mindenkire, aki életét veszítette, emlékezvén egy perces némagyászt szeretnék, kérek mindenkit, hogy álljon fel. Thank you. Uh, right, I, I'll now Folytatjuk a közleményeket, mielőtt rátérnénk a workshopunkra. Először is szeretném a képviselőket emlékeztetni arra, hogy ezen a héten szerda délután folytatjuk a meghallgatást a gazdasági válságból levonandó végkövetkeztetések és tanulságok kapcsán Görögország esetében. Én eljuttatom majd a meghallgatás vázlatos programját a hemisziklusban eh, 3 óra és 6 óra 30 között kerül sor erre a meghallgatásra. Kértem az előadókat arra, hogy nagyon rövid bevezetőket állítsanak össze, azért, hogy minél több idő maradhasson a kérdésekre, és megpróbáljuk a kérdéseket már előre is koordinálni. Kiküldünk majd egy információs anyagot mindezzel kapcsolatban, de már most fel szeretném hívni a képviselők és a frakció koordinátorainak figyelmét arra, hogy a hozzászólási időt a kérdések feltevéséhez egy percben fogjuk korlátozni, és csak egyetlen ügyre vonatkozóan lehet a kérdést feltenni. Én a koordinátorokkal szeretnék röviden egyeztetni, illetve más illetékesekkel is, adminisztrátorokkal, majd az ülés végén a meghallgatással kapcsolatban. Ami pedig az utolsó előadott életi kusztuduló urat, azt is figyelembe kell vennünk, hogy ő nagyon kényes pozícióban van jelenlegi munkakörében, mint a hitel intézet igazgatója, és Görögország kapcsán még van egy másik ügy is holnap kerül erre sor. Lesz még plusz, illetve különleges szakbizottsági ülés áprilisban, április 14-én 3-tól 6.30-ig, hétfőn Strasbourgban is ülésezünk, este 7 órától 8 óra 30-ig, illetve csütörtökön Strasbourgban 9.30-tól 11.30-ig, Elnézést, hogy Strasbourgban is üléseznünk kell, de fontos ügyek vannak, amiről szavazni kell már április 26-án és 27-én 9-től 12.30-ig, és délután is ugyanezen a napon 3-től 6.30-ig. Mindezekkel kapcsolatban előre természetesen kiküldjük majd a részleteket. Nagyon örülök annak, hogy rátérhetünk a workshopra, mint azt, hogy, ahogy tudják, a workshopok általában nem a szakbizottság ülések keretében kerülnek megrendezésre, hanem külön, de sikerült szerencsére ennek a workshopnak helyet találnunk, azért, mert más ügyeket el tudtunk későbbi időpontokra halasztani. Tehát a négyes pont a gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet, és a vitát eh, ezzel kapcsolatban folytatjuk az új jogalkotási keret kapcsán az autógyártók, kereskedők számára, a gyártók és a dílerekre vonatkozó illetve ezek hatásai az árakra, illetve annak a szükségessége, hogy fontos kompetitív feltéteket teremteni a piacon még március előtt, 2013 márciusa előtt. Az IMCO szakbizottság elnöke Malcolm Harbour is itt van velünk, hiszen eh, nagyon fontos védelmi kérdéseket is érint ez a téma. Malcolm és eh, személyes, eh, jelentős személyes tapasztalatokkal rendelkezik ebben a témában, és ezt fontos elismerni. Hát is térünk tehát a vendég előadóinkra. Az első vendég előadó Csiszár Pál, aki a verseny főigazgatóságban dolgozik, és kérem, hogy adja meg a szót, parancsoljon. Um, honorable members. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy meghívták a bizottságot a mai ülésre. Munkatársaim és én állunk rendelkezésükre, csak úgy, mint a múltban a képjármű ágazat rendkívül fontos az európai gazdaság szempontjából. Ez egy olyan terület, amelyben Európa innovációi vezető szerepet játszik, illetve egy olyan szektor, amely átalakulás előtt áll, kényszere, átalakulás kényszere előtt áll a túlzott kapacitás miatt és amiatt, hogy zöldebb járműveket kell gyártani. Ez egy rendkívül bonyolult ágazat, nagyon sok szereplős ágazat. A legnagyobb vállalatok tartoznak ide, miközben több ezer alkatrészgyártó és szerelő kisvállalkozás is része az ágazatnak. Az ágazat bonyolultsága miatt fogadott el a bizottság egy rendkívül alapos tényfeltáró anyagot, az első konzultációt 2006-ban egy független tanulmány formájában végeztük, majd 2008-ban egy értékelési jelentést adtunk ki, múlt nyáron egy közleményt adtunk ki egy nagyon komoly hatástanulmányjal, és csak ezt követően érezte úgy a bizottság, hogy javaslatokat tehet, és ezeket is megnyitotta a közkritika előtt. Két eh, kerekasztalra került sor, illetve két tanácsadó testületi ülésre a tagállamok képviselőinek részvételével. Az ECOSZOK is eh, egy véleményt adott ki, a bizottságot támogatták eh, alapvetően, a fogyasztóvédelmi csoportok is támogatták a javaslatokat. A BUC például Eh, azt mondta, hogy bár az autóipar nem különösen problémás, de alapvetően támadja, támogatják azt, hogy az autóeladások tekintetében külön eljárásokat vezessenek be. A különböző konzultációk után a bizottság változtatott a megközelítésén, eh, először is a formán, mert ott egy csoportmentességet kombinálta a kemény korlátozásokkal és az útmutatásokkal. Az új rendszer 2013-ban lép csak életbe, a hosszú távú befektetések megtérülését elősegítendő. Vannak bizonyos komoly változások, a technikai információhoz való hozzáférés, a single branding obligation vonatkozásában, illetve a magatartási kódexek vonatkozásában, amelyek a kereskedelmi kapcsolatokra vonatkoznak. Ugyanakkor minden konzultációs folyamat során előfordul, hogy minden javaslatot nem tudunk befogadni. Két dolog maradt ki. Az először a szerződéses védelem, illetve a multibranding. Erről kicsit később fogok beszélni. A multibranding vonatkozásában a bizottság úgy gondolja, hogy ez nem nagyon terjedt el, és a jelenlegi rendelkezések további költségeket rótak az egész ellátási láncra, amelyet végsősoron a fogyasztók fizetnek meg. A jelenlegi versenypolitika keretében ezt nem lehet szabályozni, és 2003-as antitrust reform óta ezt nem is kellene, eh, nem is kellene megkísérelni, de természetesen más irányelvekben lehetséges ezeknek a témáknak a kezelése. Az érdekeltek nagy többségéhez hasonlóan a bizottság is úgy gondolja, hogy fontos tisztázni a jogi kereteket a jogbiztonság elérése vonatkozásában. Elnök asszony, kiosztottunk egy sor ábrát, illetve néhány szlájdot, diagramokat, sajnos nincsen projektor, mégis van. Mint ahogy látják az elsőn, A csoportmentesség ugye az alapkérdés. Nos, a csoportmentesség segíti a vállalkozásokat, hogy megbirkózzanak a különböző versenyszabályokkal, egyfajta biztonságos kikető, kikötőket biztosít a megállapodások számára, hogy ne kelljen mindig antitrust eljárásokkal megbirkózniuk. Nem ő fogja megszabályozni, hogy mi, melyik magatartás jó vagy rossz nem az a célja, hogy különböző szerződéses vagy konkrét szerződéses modelleket ajánljon a partnerek részére. Második eh, szlájdunk eh, arról szól, hogy eh, a tényfeltáró munkánk arra mutatott rá, hogy az új eladások területén nincsenek versenyproblémák, ugyanakkor vannak versenyproblémák az eladás utáni piacokon, Egy erősen versenyző piacról van itt szó, alacsonyak a profitok, túlzott kapacitás figyelhető meg a gyártók részéről, és mindezek eredményezik azt, hogy egy rendkívül vibráló elsődleges piac alakult ki az új autók tekintetében. Később azonban megjelennek azok a problémák, amikor a, visszaélnek a garanciákkal, nem lehet hozzájutni alkatrészekhez, és nincsen megfelelő technikai információ. Nos, az ilyen problémák ellenére e, azt gondoltuk, hogy a jelenlegi szabályozás túlságosan korlátozó jellegű, és ezért javaslatokat tettünk e, ennek megváltoztatására. E, a jelenlegi csoportmentesség nem biztosít lehetőséget arra, hogy a szabályokat, a versenyszabályokat betartassuk. Itt most itt az aftermarketről van szó. Megkívánjuk akadályozni a következő ábra a vertikális korlátozások általános szabályaihoz való hozzá alkalmazkodás. Úgy gondoljuk, hogy ez a kötelező, semmi olyan dolog nincs az elő, elsődleges piacban, amely azt követelné, hogy konkrét szabályokat léptessünk életbe nem következnek be változások abban, hogy megpróbálunk fellépni bizonyos politikák és gyakorlatok ellen, illetve nem történik változás az alapvető disztribúciós modellben. Viszont a multibrandingben és a szerződéses klauzulákban lesznek változások. Ami a jelenlegi szabályokat illeti a multibrandingben, eh, nos, ez eh, védekező jellegű akcióhoz, fellépéshez vezetett a gyártók eh, részéről, mert attól félnek, hogy felvizeződik a brand, a márka. Ennek következtében növekedtek a költségek, és ez hátrányára volt a dílereknek, és végső soron a fogyasztóknak. A multibranding amely egy vitatott téma, továbbra is fenn fog maradni a piacon, azért, mert a piac ezt igényli, nem pedig azért, mert van vagy nincs bizonyos szabályozás. A gyártók ugyanis függnek a nagyvárosi területeken a multibrand dílerektől, és ugyanígy függnek a multibrand dílerektől a kevéssé lakott területeken. Ez egy tény. Milyen új szabályok születnek tehát ezen a területen? Nem akarom felolvasni az egész akarom elolvasni ezt az egész fóliát. Mindenkit szeretnék biztosítani arról, hogy a dílereket meghallgattuk, a forgalmazókat meghallgattuk, és noha úgy gondoljuk, hogy a szabályozott szerződéses politika nem a versenyszabályozás területe, de mindenképpen látjuk és értjük, hogy az ő érdekeiket is figyelmebe, figyelembe kell venni a szabályozás területén, illetve egyfajta viselkedési kódex betartására van szükség, fontos ugyanis, hogy harmonikus kapcsolatok jellemezzék ezt az egész ágazatot. A következő dia mutatja a szerződéses feltételeket, illetve a, a szerződés felépítését. A bizottság úgy gondolja, hogy azokat a problémákat, amelyekre a dílerek rámutattak, azokkal foglalkozni kell vagy nemzeti szinten, vagy pedig EU szinten a vonatkozó EU irányelv megváltoztatásával. Ha akarják, majd beszélek arról, hogy a versenypolitika egy ilyen kétoldalú megállapodásba miért nem tud jelenleg beavatkozni, vagy beleszólni majd akkor válaszolok tehát ezekre a felvetésekre, hogyha kapok kérdést ezzel kapcsolatban. Végezetül úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi javaslat meg fogja erősíteni ezt az ágazatot, eh, ahol sok eh, alkalmazott dolgozik, és nagyon sok eh, kis és középvállalkozó két-három eh, nagy cégtől függ. Úgy gondoljuk, hogy az új megközelítés egy jobb egyensúlyt hoz létre a verseny és a rugalmasság között, és rendkívül fontos, hogy a gyártók olyan módon tudják a forgalmazóikat létrehozni, forgalmazó hálózataikat létrehozni, hogy a verseny megjelenjen a különböző automárkák között és az automárkák forgalmazói között is. Köszönöm szépen. Um, we'll now move on to... Köszönöm szépen. Most pedig térjünk át a következő előadóra, Mark Greven úrnak adom meg a szót az Európai eh, Gépjármű Gyártók Szövetségétől. Azt hiszem, hogy itt is lesznek diaképek. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tisztelt eh, szakbizottság, röviden el szeretném mondani az autó gépjármű gyártók véleményét a jelenlegi javaslattal kapcsolatban, tehát a csoportmentességgel kapcsolatban, amely a forgalmazásra vonatkozik. Dióhelyben a véleményünk a következő. A bizottság elég jó javaslatot állított össze, az általuk elvégzett munkából, a tanulmányokból, elemzésekből, előkészítő munkákból, hatástanulmányokból azt látjuk, hogy a ipar versenyképes, hanem versenyképesebb, mint más termékpiac, és azért úgy tűnik, hogy nincs ok arra, hogy egy korlátozóbb jellegű jogi keretet tartsunk fent ebben az ágazatban. Ezért egyetértünk a bizottsággal, a legjobb lépés az, hogyha egy általános csoportmentességi szabályt alkalmazunk ebben az ágazatban is. Bár elismerjük azt is, hogy bizonyos szabályok fenntartása esetleg érdekes lehet, különösen az eladást, az értékesítést követő szolgáltatások területén, például a javítás, az alkatrészek hozzáférhetősége fontosabb a gépjárműiparban, mint más ágazatokban. Ezt elfogadjuk, ezt az érvet, és azt szeretnénk, hogyha az új szabályok minél hamarabb érvénybe lépnének. Nagyon röviden az értékesítést követő szolgáltatásokról úgy gondoljuk, hogy ez egy kompetitív piac, 50%-a tartozik hozzánk, a független felekhez pedig szintén 50 százalék. A garanciák, a alkatrészek, illetve a fenntartás, illetve a javítás területén mm, vannak szabályozások. Minden piacon szereplő gépjárműre érvényesek lesznek az új szabályok, illetve azt is tudni kell, hogy a legújabb gépjárművek esetében, amelyek már megfelelnek a legutóbbi kibocsátási standardnak, az Euro 5-nek, illetve az Euro 6-nak a kereskedelmi gépjárművek esetében, ez most már alapfeltétele a típus jóváhagyásnak. Tehát, hogyha ez az információ nem áll rendelkezésünkre, akkor a típus jóváhagyás nem történik meg az új gépjárművek esetében. Véleményünk szerint eh, is semmilyen probléma nincs ezen a területen, illetve semmilyen különösebb hatást nem várhatunk az értékesítés követő szolgáltatások területén. Ami a gépjármű értékesítést illeti, ahogyan már korábban is említettem, hasonló helyzetben vagyunk más termékpiacokhoz. Nagyon versenyképes, kompetitív a piac, nincsenek különösebb problémáink. Az elmúlt időszakban, amikor a bizottság megvizsgálta a csoportmentességet, akkor nagy árkülönbségek mutatkoztak és voltak problémáink. Néha nehéz volt határon átnyúló értékesítéseket végrehajtani, illetve vásárlásokat, illetve voltak a, a versenyt megkerülő gyakorlatok is. Azonban 2002 óta nem látunk ilyen gyakorlatot, tehát egy működő versenyképes piacnak vagyunk tanúi. Ezért úgy gondoljuk, hogy az általános csoportmentesség ez számunkra is megfelelő lépés lehet ugyanúgy, mint más ágazat számára. Ezen kívül fontos hangsúlyozni azt is, hogy ha ezt az általános csoportmentességet alkalmazzuk, akkor ez nem fogja azt jelenteni, hogy minden megváltozik a gépjármű iparban. A jelenlegi szabályozásból egy általános szabályozásra térünk át, és ez nem is fog olyan nagy változást hozni. Véleményünk szerint csak egy-két olyan terület van, amelyet érdemes megemlíteni a vita során, mert a többi tekintetben minden érintetlen marad. Tehát úgy gondoljuk, hogy ha valaki azt mondja, hogy egy forradalmi lépésről van szó, hát az nem lenne igaz. Nézzük, hogy hol van eltérés az új szabályok alapján. Ahogyan a bizottságtól is hallottuk, a multibranding területén, tehát amikor az értékesítő ugyanabban a teremben különböző márkákat értékesít. Nos, ez egy olyan gyakorlat, amely mindig is jelent, mindig is létezett, illetve létezni fog akkor, amikor gazdasági szempontból ez a megfelelő lépés, például vidéki területén, területen, vagy pedig nagyon sűrűn lakott területen nem érdemes az egyes márkáknak külön bemutató termet, értékesítő termet föntartani. Tehát mindig is lesz ilyen közös értékesítés. A megfelelő gazdasági körülmények függvényében. Aztán még egy gondolatot érdemes megemlíteni, ez pedig a szerződéses záradékok, vagy pedig a forgalmazó védő záradékok, kérdések. Egy-két gondolatot szeretnék megosztani erről az utolsó dia keretében. Nos, úgy gondoljuk, hogy ezek a kérdések valós valós problémák, valós kérdések, de nem a versenyhez tartoznak. A Jelenlegi ö, szerepel egy olyan kitétel, hogy a forgalmazók eladhatják forgalmazási jogukat másnak, hogyha valaki pedig ezt a forgalmazási gyakorlatot be zárni, akkor ehhez két éves, két éves értesítési időszakra van szükség. És bíróságon kívül is rendezhető a, rendezhetőek a problémás kérdések. Véleményünk szerint ez nem versenyügy, hiszen a fogyasztó tájékozódhat a szerződés minőségét illetően, illetve az árat illetően. Tehát itt nem versenyről van szó, hanem szerződéses kapcsolatokról még az európai jogszabályokban is elismert ez, hiszen hogyha megnézzük a más csoportmentességi szabályozást, például az általánost, akkor ebben semmi nem szerepel a gyengébb fél védelméről még akkor sem, hogyha ez például az élelmiszer forgalmazásra vonatkozik. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a szupermarketek, tehát a forgalmazók általában sokkal befolyásosabbak, mint azok a cégek, akiktől fölvásárolják az élelmiszereket, mégis semmilyen szabály nem született a beszállítók védelme érdekében. Tehát nem felmerül a kérdés, hogy miért lenne erre szükség kizárólag a mi ágazatunkban. Általánosságban azt mondjuk, hogy ilyen szabályokra nincs szükség. Aztán van még egy szabály, amelyet ki lehetne hagyni, ez pedig az, amely a forgalmazókat feljogosítja arra, hogy tovább adják, eladják a jogukat, az értékesítési jogukat. Véleményünk szerint hogyha egy értékesítést eladnak, akkor a gyártónak is bele kell ebbe szólnia, vagy bele lenne szabad szólnia. 2002 előtt így működött ez a piac, mielőtt megszületett volna a jelenlegi szabályozás, úgy gondoljuk, hogy ehhez kellene visszatérni. Miért? Azért, mert a jelenlegi szabályozás keretében olyan helyzetek alakulnak ki, amelyek nem szolgálják a közérdeket. Például nagyobb forgalmazó csoportok, különösen az Egyesült Királyságban, fölvásárolnak más dílereket, más értékesítőket, általában kölcsönvett pénzforrásokkal, és aztán a pénzügyi válság eredményeképpen ezek a csoportok nehézségbe ütköznek, amely ugye általános manapság, és ennek eredményeképpen sorra zárták be ezeket az értékesítő egységeket. Így a gyártó gyártóra maradt a probléma megoldása, és bizonyos területeken a fogyasztók az értékesítési képviselet nélkül maradtak. Tehát bizonyos márkákat nem értékesítettek ezen a területen. Ami viszont a minimális értékesítés, értesítési időszakot illeti, illetve a választott bíráskodás lehetőségét, úgy gondoljuk, hogy ezek jó üzleti gyakorlatok, és ezeket azonban a szabályozáson kívül kellene tartani, ebben a különböző felek megállapodhatnak, az, az európai gyártók, a japán gyártók mind elfogadtak egy magatartási kódexet, amelyben kötelezték magukat arra, hogy ezt a két tételt bent tartják a szerződéseikben, és ezeket bíróság előtt is meg lehet védeni. Tehát a dílerek, az értékesítők ebben a két, ezen a két területen ugyanolyan jogokkal rendelkeznek majd, mint most. És végül az új szabályok ütemtervét illetően tudjuk, hogy a javaslat az értékesítési szabályok alkalmazását 2013-ig kitolja. Úgy gondoljuk, hogy jobb lenne, hogyha azonnal érvénybe lépnének ezek a szabályok, ugyanúgy, mint az értékesítés követő szolgáltatások esetében, azért, mert nagyon sok díler mind az értékesítés, mind pedig az értékesítést követő szolgáltatásokban érintett, és jobb lenne, hogyha mind a két területet érintenék, és ugyanakkor ezek a szabályok. Hogyha erre nincs lehetőség, az sajnálatos lenne, Véleményünk szerint ez a késedelem nem, nem jó, hiszen nehéz helyzetet hoz létre. Mintegy 20%-os csökkenést látunk 2007-hez képest a gépjármű értékesítésben. A teherautók értékesítésében 30%-os csökkentést tapasztalunk, és ágazatként közösen kell föllépni, valahogy harmonizálni kell a lépéseket, meg kell, meg kell feleltetni ezeket a piaci helyzetnek, és nem lehet örökké, nem lehet sokáig várni. A legfontosabb gondolat tehát az, hogy az európai intézményeknek azt a javaslatot kívánom tenni, hogy a csoportmentességi szabályt minél hamarabb vezessék be, és ne késlekedjenek semmelyik, semmelyik területen. Nagyon sok elemzés, nagyon sok hatástanulmány készült már, és hogyha nem születik meg a döntés azonnal, akkor bizonytalanságba sodorják az egész ágazatot 2013-ig, senki nem fogja tudni, hogy mi történik, és utána pedig aztán végképp homály ereszkedik majd erre az ágazatra. A versenyhatóságok egyetértnek a bizottsággal, a Gazdasági és Szociális Bizottság is elégedett ezzel a javaslattal, tehát véleményünk szerint egyszerűen bele kell vágni. Köszönöm szépen. Um, Köszönöm szépen. Most egy megosztott előadási módra térünk át. Sue Robinson és Hillary Sykes fognak közösen előadni. Nem tudom, hogy hogy állapodtak meg egymás között. Aki először szedné, szeretné kezdeni, annak megadom a szót. Köszönöm szépen, mindenkit üdvözlök. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a dílerek véleményét megosztam önökkel a csoport feltételeket illetően 3500 eh, vállalkozás eh, foglalkozik, tizen, foglalkoztat 12 emberrel. Hogyha megnézzük a 2013-ig bevezetendő intézkedéseket, ez nagyon pozitív a számunkra. Aggaszt bennünket azonban az agasztanak a javaslat tervezetek. Hogyha megnézzük a jelenlegi csoportmentességi rendeletek, akkor itt a multibrandingre és a határokon átnyúló tevékenységre lehetőség van. Lehetőségük volt a dízereknek arra, hogy kibővítsék üzletágaikat, és a kockázatot több mint egy franchise-on kívül is szétszórják. A fogyasztónak ebből az volt az előnye, hogy választhatott az árak között, illetve megvalósult a verseny. A dílereket arra ösztönözte ez a rendelet, hogy kicsit utána járjanak a dolgoknak, illetve befektessenek. 2,5 és 3 millió eurónyi között érteket egy franchise-on belül. Ami a fogyasztókat illeti, fontos az árkonvergencia, illetve a versenyképes árak kialakítása. A következő slide erre majd egy példát mutat, illetve a, a rendelkezésre állás is fontos szempontként jelent meg. Nem létezhettünk volna ezen intézkedések nélkül, illetve azon környezet nélkül, amit a csoportmentességi rendelet biztosított a franchise eladására is lehetőség volt, a viták bíróságon kívüli rendezésére, és jelenleg a gyártóknak meg kell magyarázniuk azt, hogyha a franchise szerződéseket nem hosszabbítják meg, illetve bezárják a franchise-okat. És ez nem feltétlenül erősíti a versenyhelyzetben tanúsítandó pozitív magatartást. Ami az árkonvergenciát illeti, nézzék meg az alábbi ábrát, ebből kiderül az elmúlt uh, csoportmentességi rendeletből adódó árkonvergencia, és nem az értékesítés volt az egyetlen tényező, amely szerepet játszott. Az els, az új uh, csoportmentességi rendelet túl uh, laza és túl homályos. Jelenleg a szabályozás 88 oldalban fogalmazódott meg speciális útmutatásokkal. Ez segíti az összes érintettet, és az új szabályozásban 40%-kal uh, növekedett az anyag volumenje, 116 oldalas már. Uh, nem értjük azt, hogy ez miért járulna hozzá a jobb szabályozáshoz. A motorgyártókat visszaveti, és a versenyben is hátrányosan érinti őket. Az autó vásárlást ugyanúgy olyan szinte helyezi, mint a parfüm vagy a mezőgazdasági gépvásárlást. A hatalom beli egyensúly a gyártók és a dílerek között nagyon fontos volt. A bizottság szeretne egy e, purista gazdasági modellt megvalósítani, és nem ismeri el a dílerek és a gyártók közötti egyensúly jelentőségét, és ez a fogyasztók kárára van. A jelenlegi e, csoportmentességi rendelet ezt az egyensúlyt borítja fel, és az összes intézkedést elveti. Ez egy teljesen elméleti megközelítés, és károsítja az érdekeit a fogyasztóknak. A választásra nincsen lehetőség, illetve a verseny is sérül. Végül egy analógiát szeretnék adni, hogyha a beteget orvoshoz viszik, és úgy tűnik, hogy javul a helyzete, akkor úgy gondolom, hogy abba kell hagyni a gyógyszerezését, ez egy őrület. Hölgyeim és úraim! Mi is el szeretnénk mondani azt, hogy örülünk a meghívásuknak. Az én témám azok az ügyek, amelyek a magatartási etikai kódexhez kapcsolódnak, amelyeket a gyártó szervezetek dolgoztak ki, illetve azzal is foglalkozni szeretnénk, hogy a verseny feltételek újra felmérése a primér piacon megfelelő-e 2013 előtt, tehát erre 2013 előtt van-e szükség, vagy után. Azt gondoljuk, hogy a díler szervezetek számára nagyon fontos az egyensúly kérdésének vizsgálata, illetve hogy a jelenlegi csoportmentességi rendelet milyen hatással van az egyensúlyra. Úgy gondoljuk, hogy a dílereknek bizalmat kell adni annak érdekében, hogy a versenyhelyzet támasztotta nyomásnak is meg tudjanak felelni ez ebbe tartozik a multibranding, a határokon átnyúló értékesítés, illetve az olcsóbb, de megfelelő minőség, ugyanolyan minőségű alkatrészek értékesítése, a közvetítők felé történő értékesítés határokon keresztül. Azt gondolom, hogy ezeket az intézkedéseket a jelenlegi szabályzás nem veszi megfelelő figyelembe, éppen ezért az ágazatot specifikusan kell kialakítani. Úgy tűnik, hogy ezeket a kulcsfontosak aspektusokat a jobb szabályozás érdekében mellőzték és figyelmen kívül hagyták. A gyártók nem akarják a hatalmukat a dílerek felett gyakorolni, és a szupermarketekben, a zöldséges pultnál a, az Egyesült Királyságban tíz év után um, kötelező érvényű magatartásbeli, uh, magatartás kódexek, kódexeket igyekeznek kigondolni, illetve kidolgozni, és az önkéntes alapon történő etikai kódexek kidolgozása nem történt megfelelő megoldásnak. Egy ombudsmanhoz hasonló rendszert szeretnének kialakítani. Mi nagy párhuzamokat látunk köztünk és az említett ágazat között, ami az egyensúlyi helyzet felbomlását illeti ezeket eh, az ügyek nem feltétlenül kerülnek szabályozásra a szerződésekben hiszen a gyártók jelentős nyomás alá tudják helyezni a dílereket, nem csak a szerződések segítségével, hanem például bónuszrendszerek keretében, illetve ezzel fenyegethetik őket, hogy megszüntetik a szerződést, illetve megtagadják az engedélyt bizonyos eh, tevékenységek kifejtéséhez. Képzeljünk egy olyan dílet, amely nyugdíjba vonulás előtt jár, és kénytelen eh, feladni a területét, hogyha egy másik dealer ezt nem veszi át tőle, akkor a gyártó igényeinek megfelelően bárkinek el lehet ezt adni, és ez nem inspirál jövőbeni befektetéseket ebben a szegmensben, nem inspirálja azokat, akik befektetnének ezekbe az ügyletekbe. Ez pedig rossz hír a fogyasztók számára, akik jogosan várják el, hogy javult, javult szolgáltatásokat vehessenek igénybe, illetve úgy tűnik, hogy minden a gyártókat szolgálja. Azt gondolom, hogy a magatartási kódexnek lehetne előnye, de két elemet fontos, hogy visszatükrözzön. Fontos, hogy a dílerek megszüntetessék a szerződéseket, átláthatóság való, valósuljon a magatartási kódex pedig ne önkéntes alapon kerüljön alkalmazásra. Nem értünk egyet a korábban kifejtett nézetekkel, eh, mi szerint eh, bíróság előtt lehet érvényesíteni ezt a kódexet például. Ami a verseny feltételek újraértékelését illeti, nagyra értékeljük azt az eltökéltséget, amelyre a bizottság és minden érintett mutatott. A nagy csalódás az az, hogy a bizottság következtetései 2008 májusa előtt már megfogalmazódtak az értékelési jelentés előtt, amikor ők már kialakították a saját véleményüket a 2002 és 2006 közötti időszakra. Azt gondoljuk, hogy ez túl kiforratlan volt még annak idején, és az új szabadság támasztotta lehetőségeknek a dílelek szempontjából nem lehetett megfelelni, és nem lehetett adaptálni a szabályozást. A 2007-es információs anya két évvel született meg a jelenlegi szabályozás teljes mértékű bevezetése után, és ez túlságosan korai volt, túl korán vonta le a bizottság a következtetéseit. Azt gondolom, hogy a SZEKRA, az Európai Szövetség is osztja ezt a véleményt. Jelenleg példátlan feltételek jelentek meg a globális gazdaságban, és ez a különböző ösztönző tényezők kialakításához vezettek, ezekre később a megjegyzéseimben majd vissza fogok térni. 4,3 vásárló jelent meg a piacon, és nagyon furcsa az új típusú autókkal kapcsolatos vizsgálók, vizsgálatok korai elkészítése, és művi módon igazából elkülönítették az új típusú jár, járműveket, használókat és más területeket és 60% az autóvásárlóknak 60, 60 év feletti, a mi felméréseink alapján ezek, ezen embereknek a fele soha előtte életében nem vásárolt új autót. A fogyasztói lobby, akik majd utána fognak előadást tartani, szintén készített javaslatokat, és nagyon érzékeny és hátrányos helyzetű fogyasztói csoportokról is van szó. És ezek az emberek eh, szeretnék, hogyha hatékonyan kezelnék ezeket a járműveket, és fontos, hogy eh, az értékesítés, értékesítés utáni szolgáltatások eh, keretében ne veszélyeztesse senki a fogyasztók érdekeit. A következő szlájdon folytatom ezt a témát. 2013 előtt nem lehet megállapítani a végkimenetelt. Amikor egy autó már lefelé indult el a lejtőn, akkor nagyon nehéz megfordítani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. Uh, and our final... Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólónk. Brian Creed aki fogyasztóvédelmi megközelítést fog alkalmazni. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy a fiát is meghívták ide, hogy beszéljen a fogyasztók érdekeiről. Először is a szervezetünket jeleznénk, be, mutatnám be, 79 autóklubot képviselünk, és garantált mobilitási megoldásokat próbáljuk garantálni a, polgár, a polgárok számára különböző újságokon keresztül tanácsadást nyújtunk, törésteszteket végeztetünk, autómentő szolgáltatásokat tartanak fenn szervezeteink, és segítünk a javítások intézésében is. Tehát mi egy fogyasztóvédelmi szervezet vagyunk, olyan fogyasztóvédelmi szervezet, amely a, elsősorban az autósokkal foglalkozik. Éppen ezért örülünk annak, hogy elismerték ezt a szerepünket, és eh, lehetővé tették számunkra, hogy eh, az Európai Bizottsággal együttműködjünk, még Krusz asszony idejében. Mi vagyunk eh, az egyetlen fogyasztóvédelmi szervezet. Emellett eh, természetesen a többi érdekeltekkel is konzultálunk, és örülünk annak, hogy itt vagyunk az Econ bizottságban, és hozzászólhatunk a fogyasztóvédelmi témákhoz. Következő dia. A fogyasztók eh, számára eh, ugye a második legnagyobb, legértékesebb tulajdon az általában a gépjármű. Tehát nagyon fontos azt is aláhúzni, hogy eh, az autó élete során a fenntartási költségek még egyszer ugyanannyiba kerülnek, mint az eredeti ára. Ebből a szempontból az autó eltér a többi eh, fogyasztói cikktől, és ezért külön eh, szabályozásra van szükség. Szintén különböző az elsődleges piac és az aftermarket a szabályváltozások, a 2013-as bevezetés, illetve az aftermarketre vonatkozó új szabályok, az, azok szerintünk alapvetően vagy végső soron negatív hatással lesznek a fogyasztókra, csökken a verseny, csökken a választási lehetőség, és az árak pedig növekedni fognak, így gondoljuk, később ezt részletezem. Egy másik tényre térnék még ki, minél több mobilitási lehetőséget adunk el, nem csak eh, személygépkocsiról, hanem egyéb járművekről is eh, beszélek, elválik az elsődleges eh, és az elválasztása az elsődleges és az aftermarketnek nehezen érthető a fogyasztó számára. Következő dián a multibrandingről beszélek. Ezt a bizottság is elfogadta a bizottság is beismeri, hogy ez fog leginkább változni. Ami a fogyasztókat illeti, az elsődleges piacra való koncentrálás az azt jelenti, hogy nehezebb lesz megvásárolni az első autójukat, illetve az új autót, mert eh, noha összehasonlíthatóak az árak például az interneten, Természetesen a fogyasztó továbbra is ki akarja próbálni majd az autót, mielőtt megveszi, ami nehezebbé válik, hogyha eh, változik eh, a rendszer. Eh, vannak olyan elemek, amik jobbak, jók a fogyasztóknak, a multibranding tette lehetővé, hogy új márkák jelenjenek meg, például a Kia, enélkül a Kia nem tudna megjelenni, ha nem lennének ilyen csoportmentességi szabályok és eh, hadd szóljak hozzá itt most ahhoz is, amit az előző hozzászólók mondtak, 2002 óta igenis javult a helyzet, a fogyasztók eh, viszont eh, nagyon aggódnának amiatt, hogyha megváltozna a rendszer oly módon, hogy visszacsinálják azokat a változásokat, amelyek jók voltak a fogyasztók számára. A problémák általában a javítás és a garancia érvényesítése körül jelennek meg. Szerintünk több idő szükséges a multibranding értékelésére. Az új szabályok alásnák a versenyt, és éppen ezért hátrányosak lennének a fogyasztók számára. Van még egy másik kérdés, ami számunkra nagyon fontos, az a garanciák kérdése. Ezen a dián azt látják, hogy a jogilag a törvényes garancia és a kiterjesztett garancia között azért különbséget kell tenni Eh, itt megint csak voltak verseny problémák, a bizottság is elismeri ezt, ugyanis egyes gyártók eh, a eh, kiterjesztett garanciát annak a függvényébe tették, hogy az ő hálózatukban javítassák az autót. Nos, nyilvánvalóan, ha valaki kénytelen kihívni az autómentőket, akkor az már is problémákat okozhat és egy ilyen szabályozás, amiről most szó van, éppen ezért aláásná a versenyt. A jelenlegi javaslat a bizottság részéről a garanciára vonatkozóan az, hogy ezzel az útmutatásba eh, foglalkozzanak, ugyanakkor nem térnek ki az összes garancia problémára, tehát hogyha egy dealer Eh, ingyenes, eh, úgymond eh, javítási szerződést ajánl, amely nem történetesen, amelyik nem teljesen fedezi a valós költségeket, az a miniberben nem szerepel sajnálatos módon. Ez, ez, ez egy szomorú dolog, mert a miniber az gyakorlatilag egy világító torony, és azt kell, hogy mutassa, hogy mi az, ami lehetséges engedélyezett, és mi az, ami nem azt gondoljuk, hogy a miniberben eh, ilyen témáknak szerepelniük kell. Minden további szolgáltatást eh, amely eh, kötelező kapcsolatot tart fenn a gyártóval, azzal a miniberben, a berben foglalkozni kell csoportmentességi szabályok vonatkozásában, illetve keretében. Van egy olyan érv is, hogy a fogyasztók hajlandóak utazni annak érdekében, hogy új autót vásároljanak, ugyanakkor egy olajcsere miatt nem lesznek hajlandóak utazni. Tehát egy versenyképes helyi eladás utáni szolgáltatási rendszerre van szükség, aftermarketre van szükség. A technikai információkhoz való hozzáférés szintén rendkívül fontos a fogyasztók szempontjából. Ez szükséges ahhoz, hogy versenyző legyen az aftermarket, e, tehát e, a karbantartással kapcsolatos információk teljes körűek kell, hogy legyenek. E, itt az egyik kollega azt mondta, hogy a dealerek és a független aftermarket számára ugyanazok a technikai információkra van szükségük. Nos, az autómentőknek másfajta információkra van szükségük ahhoz, hogy elláthassák a lerobbant autókat. Mi tehát további információra szorulunk, mert mi az út mellett lerobbant autókkal foglalkozunk, valamilyen módon nekünk további információra van szükségünk, nem elég mindaz, amennyi, amit eh, egy, eh, egy eh, szerződéses műhely kap. Tehát nekünk minden ilyen információt meg kell kapnunk. Ami a technikai információhoz való hozzáférést illeti, nos, szerintünk ez is egy hardcore restriction kell, hogy legyen, ami a csoportmentességi rendeletben kell, hogy szerepeljen azgon világító torony hatást, ezt eh, meg kell erősíteni a eh, rendeletben, illetve a műszaki információk eh, meghatározása az Euro 5-ben nem szerepel a csoportmentességi rendeletben, szerintünk erre a definícióra szükség van ott is. Mi tehát azt szeretnénk, hogyha a fogyasztók választási lehetőségeit E, körülbástyáznák, e, és 2013 után pedig a multibrandinget ténylegesen újraértékelnék, e, és megvizsgálnák, hogy 2013 után nem lehetne ezt jobban szabályozni, valamint újra szeretnénk gondoltatni a műszaki információkhoz való hozzálépést, a technikai, a technikai információkhoz való hozzáférést, a garanciális problémákat annak érdekében, hogy tényleg verseny legyen a piacon. Uh, Köszönöm szépen. Most pedig térjünk rá a vitára, a kérdésekre, válaszokra. Malcolmnak adom meg először a szót, hiszen vannak a tarsolyában kérdések, amivel elindíthatjuk a vitát. Kérem, hogyha még valaki szót kíván kapni, akkor azt jelezze. Malcolm, először a tiéd a szó. Köszönöm szépen, Sharon. Először is szeretnék köszönetet mondani neked és ennek a szakbizottságnak azért, hogy megszerveztétek ezt a mai workshopot, és lehetőséget adtatok arra, hogy nyilvánosan vitázzunk ezekről a kérdésekről. Ahogyan korábban is elmondtad, a szakbizottságunk nézőpontjából nagyon is érdekel bennünket a fogyasztót, az, hogy mi, mi az, ami ebből érinti a fogyasztókat, illetve a technikai információkra is ki kívánnék térni, ezért a kérdéseimet is erre összpontosítanám. A fogyasztóvédelmi kérdések egyértelműek az eddigi, eddig elhangzottakból is. Mielőtt a kérdésekre rátérnék, el kell mondanunk, hogy nagyon sok fogyasztóvédelmi szervezet, illetve a FIA hasonló javaslatokat nyújtott be a bizottságnak ebben a témában, és el is jutottam az első gondolathoz, amely talán elég általános a bizottság részére. Jó pár kollégával együtt részt vettem egy hosszadalmas és méreható vitában a csoportmentesség témájában 2002-ben, akkor mindannyian ezt radikális változásként fogtuk föl, és el is fogadtuk azt, mint olyat. A beadott adatokból azt látjuk, hogy az érintett felek sikerként könyvelik el ezt a csoportmentességi szabályozást. Az értékesítők, a dílerek nagyon fontos gondolatot említettek, ez pedig az, hogy a bizottság elemzése azelőtt készült, mielőtt a teljes változások érvénybe léptek volna az elmúlt években. Kérdésem a következő, mi az, ami ezeket a változtatásokat létrehozza, létrehozta? Hogyha jól tudom, a bizottság, illetve a gyártók nem kértek, hogy legyen változás a szabályozásban, és legjobb tudomásom szerint nincsen semmilyen alapvető gazdasági hiba vagy hiátus, amely miatt változatásokra van szükség. Tehát a kérdésem a következő, hol van ebben a közérdek? Miért volt szükség ezekre a változtatásokra? Azt hiszem, hogy ezt a kérdést a bizottságnak kell föltennem. Igazából nem értettem meg, hogy milyen előnye származik ebből általában az embereknek, tehát mi a közérdek itt a változtatások eredményeképpen? Ez lenne az első gondolat, az első kérdésem. Alapvetően ö, azt kell tudnunk, hogy itt a közérdeket szolgáljuk, mielőtt tovább lépünk. Ami pedig a fogyasztókat illeti, az általános ö, ö, szabályozást erre vonatkozóan, <clears throat> ismét egy kérdésem van a jelenlegi multi-branding gyakorlatot illetően. A bizottság azt mondja, hogy a magas értékes, értékesítési standardok mind a fogyasztók, mind pedig az értékesítők számára hátrányosak. Igazából nem értem, hogy miért hátrányosak ezek. Talán a fogyasztókat és a forgalmazókat, a dílereket kellene, kellene megkérdezni, hogy véleményük szerint mi a helyzet a multibrandinggel? Valóban az, amit a bizottság mutatott, avagy sem? És végül az utolsó megjegyzésem, tisztelt elnök asszony, amely a technikai információkra vonatkozik. Először is hadd mondjam el, hogy a másodlagos piac, tehát az értékesítést követő szolgáltatások területén a biztosítékokat mindenképpen üdvözöljük, azonban a technikai információval kapcsolatban kérdést kívánok föltenni. Véleményem szerint ez nagyon fontos kérdés. A bizottság teljesen helyesen rámutatott arra, hogy jogi, jogi kötelezettség is kapcsolódik a technikai információhoz, tehát technikai információt kell nyújtani, műszaki információt. Ezt a Környezetvédelmi Bizottság és a saját szakbizottságom is támogatta. Szeretném azonban, hogyha a bizottság elmondaná véleményük szerint az iránymutatás kiadása, és hogyha jól tudom, akkor, akkor ez történt, bár ö, nem tudom, hogy ez így van-e. Tehát az iránymutatások valóban valóban biztosítják-e azt, hogy a műszaki információk rendelkezésre álljanak olyan gépjárművek esetében, amelyeket nem fed le a 2009-es szabályozás. Ami pedig az iránymutatást illeti, véleményem szerint egyértelmű, hogy a 101-es cikke nem kötelezi a szállítót arra, hogy standardizált formában műszaki információt szolgáltasson. Ezzel kapcsolatban az egyik fontos probléma az, hogy az információt olyan adatformátumban is rendelkezés lehet bocsátani, amely nem felhasználóbarát. Ez komoly probléma az új gépjárművek esetében, de hogyha jól tudom, akkor ez nem lesz benne a szabályozásban. Szeretném tehát megkérdezni a bizottságtól, hogy hogyan győződnek meg arról, hogy a műszaki információt ugyanolyan, olyan, ugyanolyan szintű műszaki információt szolgáltatnak a, a, az új gépjárművekről, illetve azokról, amelyekre vonatkozik ez a szabályozás. Elnök, köszönöm szépen, nem tudom, hogy van-e még valakinek kérdése, amely után majd rátérhetünk a válaszokra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdésem ahhoz kapcsolódik, amit Malcolm Harbour úr mondott nem tudjuk, miért döntöttek úgy, hogy megváltoztatják az irányt. Az a benyomásunk, hogy eh, egyszerűen eh, meg kell változtatni a jogi szabályozás, ez az ér nem túl meggyőző. Ha pedig mindenképpen meg kell változtatni valamit, akkor nem olyan irányba kéne, amely az új típusú gyártást eh, inspirálnák a zöld gazdaságot, ahogy Barozzó úr saját maga is kijelentette. Tehát, hogyha megfelelő érveket szolgáltatnak, akkor lehet, hogy könnyebben tudjuk Önöket követni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Azt gondolom, hogy mindannyiuknak válaszolnia kell majd a Malcolm által felvetett kérdésekre, az összes előadónak, akkor a panel tagjait kérdezem. Nem tudom, hogy a bizottság képviseletében van-e még valaki más, van-e valaki, aki a bizottság nevében e, válaszolni tudna. Tehát a bizottságnak adnám meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezt az alkalmat akkor meg is ragadnám. A technikai információval szeretnék foglalkozni az értékesítés utáni szolgáltatásokat, illetően ez volt az utolsó kérdés a Harbor úrnak. Ő megkérdezte azt, hogy az iránymutatások elégségesek lesznek-e. A válasz az, hogy nem, mert tervezük azt, hogy megerősítjük ezeket az intézkedéseket, mint ahogy tudják, 2007-ben négy nagy autógyártót állítottunk bíróság elé az információhoz való hozzáférés miatt, annak idején az akkori szabályozások értelmében ez egy hardcore feltétel és követelmény. Fontos, hogy ezeket ne túlszabályozzuk, ne szabályozzuk túl. A hardcore feltételek más területeken is megjelennek. Én támogatnám hogyha az egyszerű jogalkotási paragrafusok ezt meg tudnák oldani, de sajnos ez nem így van, és mi tervezzük a megerősítés. Tehát a gyártók az értékesítés utáni szolgáltatásokban nem barátaink, a küszöböt csökkentettük, mint azt önök tudják, 100%-ról 30%-ra, tehát könnyebb lesz így a megerősítés, és amennyiben erre szükség van, erősíteni fogjuk a technikai információhoz való hozzáférést az értékesítés utáni szolgáltatásokban. Mi az önök szakbizottságával, a fogyasztókkal, a független szervezetekkel, és azon fáradozunk, hogy a gyártóknak ezeket a feltételeket be kell tartaniuk, de ez nem pusztán egy, pusztán egy paragrafus, hanem egy szigorú feltétel, amelyet be kell tartani. Miért van szükség a változtatásra? hangzott még el a kérdés. Lehet, hogy a kollégáim is majd ki fognak egészíteni. Mint ahogyan sokaknak feltűnt, um, szeretnénk szigorú feltételeket teremteni az értékesítés utáni szolgáltatásokban, és tudjuk azt, hogy amikor autót akarunk vásárolni, akkor nagyon sok uh, értékesítő különböző promóció keretében erre ösztönöz bennünket, és akkor kiderül néhány év múlva, hogy például az olaj cseréhez rengeteg pénzre van szüksége, ezért ez nagyon drága, ami az értékesítés utáni szolgáltatásokat illeti, egy jobb feltételre van szüksége a fogyasztóknak, egy jobb díjra. Ami pedig az elsődleges piacot illeti, 2006-ban kezdtünk el egy felmérést, és kiderült, hogy a dílerek költségeket támasztanak, amelyeket a gyártók a dílerekre terheltek, féltek attól, hogy az ő márkáik így fellazulnak, nem tudják majd ezeket ellenőrizni. Hát itt megint csak megjelennénk az egységes vagy a multibranding kérdés, és ezeket a dílerek szükségszerűen a fogyasztókra terhelik tovább. Jelenleg nem mondhatjuk azt, hogy a piacon a gyártók ülnek majd a vezetői ülésen. Tudjuk, hogy már a gazdasági válság előtt is küzdöttek, és nehezen tudják értékesíteni az autókat, éppen ezért ők abban érdekeltek, hogy a leghatékonyabb hálózatot alakítsák ki, értékesítési hálózatot, a legköltség hatékonyabb módon azért, hogy ez a fogyasztók érdekeit szolgálja. Mi is ezt az elképzelést támogatjuk, és azt gondoljuk, hogy az elsőleges piacon rugalmasabb lesz a helyzet, hogyha a gyártók és a dílerek hatékonyabb módját találják meg az autó értékesítésnek. 30% kerül még az új autó árára az értékesítés miatt. Tehát itt igenis költséget lehet megtakarítani. És nem pusztán a gyártó részéről, hanem az értékesítési hálón belül is. Ez egy olyan terület, ahol mi nagyobb rugalmasságot szeretnénk teremteni, a gazdasági érdekek miatt is, mindannyiunk érdekében és az európai polgárok érdekei szolgálván. Um, if we maybe now pass on to the... Köszönöm. Akkor nézzük a gyártókat, akarnak-e valamit mondani a gyártók képviseletében. Igen, nagyon röviden, bár számomra nem az én feladatom, hogy elmondjam, hogy mi a közérdek, e, nyilván ez elsősorban a bizottság dolga ezt meghatározni. Ami az ipar álláspontját e, illeti, nos, e, a mi felfogásunk az, hogy mi, mint autógyártók egy csoportmentességi rendelet hatája alatt vagyunk, amely sokkal preskriptívabb, sokkal részletesebb, sokkal korlátozóbb, mint azok az általános szabályok, amelyek a többi ágazatra vonatkoznak, és egész egyszerűen nem értjük, hogy ez miért van így. Mert eh, mi azt mondjuk, hogy ha megvizsgálják az autóértékesítési piacot, akkor ott nem tudnak felmutatni az autóeladással kapcsolatos olyan komoly versenyproblémát, amely más ágazatban nem lehetne megfigyelhető. Tehát egy olyan rendelet hatája alá szeretnénk kerülni, amely a többi ágazatban remekül működik. Hogyha nincsenek külön problémák, akkor nem értem, hogy miért ne lehetnénk mi is az általános rendelet hatája alatt. A jelenlegi rendelettel az a probléma, amit Csiszár úr is mondott, hogy további költségeket hozott a rendszerbe, ez ez valószínűleg igaz, az egyes gyártók nevében nem nyilatkozhatom, de önök is tudják, hogy általában nincsen semmi problémájuk a multibrandinggel, és azzal sincsen semmi problémájuk, hogy Eh, az egyik eh, márkát eh, az egyik teremben árusítják és mutatják be, és közvetlen a szomszédban van ott egy másik márka. Azt nem szeretik viszont, hogyha ugyanabban a bemutató teremben többféle márkát próbálnak eladni, mert ez úgymond felvizezi az ő márka azonosságukat, mert lehet, hogy valójában ott megpróbálja eltéríteni majd a dealer a másik márka felé a potenciális vásárlót, mert ott nagyobb jutalékot kap. Tehát vannak ezek a problémák, Eh, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy van olyan, volt olyan gyártó, amely további kiadásokat és feltételeket kényszerített a dílerekre, többek között annak érdekében, hogy ne tudjanak olyan könnyen multibrandinget csinálni. És nyilván ezt áthárították tehát először a dílerekre, akik pedig áthárították a fogyasztókra. Ami a karbantartási információkat illeti, jogi szempontból egyébként nincsen különbség a között, hogy eh, milyen rendeletbe eh, vagy irányelvbe kerülnek ezek az előírások, mert eh, úgyis eh, a betartatáson múlik el minden. Hogyha a bizottság problémákat azonosít, akkor már azt láttuk, hogy a szerződés 101-es cikke alapján fel van hatalmazva arra, hogy lépjen. Tehát ezt a cikket bármikor felhal, fel, alkalmazhatja arra, hogy fellépjen a gyártók ellen, hogyha úgy gondolja, hogy azok valamilyen jogsértést követnek el. Tehát ebből a szempontból itt jogi különbség nincs. Ami a standardizált formátumot illeti, minden új, minden új márka minden új típus vonatkozásában új standardok születnek, amikor ezt bevezetik az Euro 5-ös és a további autótípusokra, illetve kategóriákra, akkor ezzel nem is lesz probléma. A régi autókra alkalmazva azonban az a probléma, hogy szerintünk nem lehetséges az információt, a jelenleg nyújtott információt, amelyet egyébként a saját műhelyeinknek is nyújtunk, olyan módon átigazítani, hogy az megfeleljen a mostani feltételeknek. Néha ez csak egy CD-n létezik ez a, az információ, ezek 10-15 éve gyártott autók, és nem mindig észszerű, hogy mindig az új szabványra átigazítsuk a régi dolgokat. De ezek a technikai információk, műszaki információ autók, ezek már most eh, a piacon vannak elérhetőek, eh, és a független műhelyek, eh, autójavítók ugyanúgy fel tudják használni, mint a szerződésesek. Köszönöm, most pedig akkor a dílerek, az a forgalmazók nevében valaki. Hillary Sykes vagyok, és akkor én beszélek a, a dílerek nevében. Nos, először is szeretném kérdő mi ez? kérdőjelezni e, azt, ami, amit itt mondogattak, hogy 30%-a a költségeknek az a disztribúciós költség. Ez 99-ben jelent meg ez az adat, és azóta ezt e, e, szokták mutogatni, ami, szám, ami engem csak arról győz meg, hogy ez régi adat, érdemes lenne újra felméréseket készíteni, mert szerintünk ez már nem igaz. Ami a multibrandinget illeti, szerintünk túl korán született meg az értékelés, hiszen csak két éve lépett akkor még hatályba az új rendelet. A, akkor azt állapították meg, hogy a dílerek nagy része ezzel nem élt ezzel a lehetőséggel, ugyanakkor a novemberi német adatok azt mutatják, hogy 68%-a a német autókereskedőknek már jelenleg multibranding módban üzemel. És ennek megvan a maga oka, hiszen eh, így eh, jelenlegi gazdasági körülmények között így lehet eh, kielégíteni a fogyasztói igényeket. Bizonyos jelenlegi elrendezés mellett is bizonyos minden költséget lehet szétosztani, teríteni az egyes, egyes márkák között, és itt független attól, hogy egymás mellett vannak a bemutató termek egymással szembe az út két oldalán, a, a dealer, aki, aki több márkával foglalkozik, az, az jobban túlélheti a válságot, mert lehet, hogy az egyik márka nem annyira eladható mostanában, de a másik kettő, amit forgalmaz, jól eladható, akkor is ki tud tartani az a díler addig, amíg a gazdasági körülmények megjavulnak. Ez pedig a fogyasztóknak is jó. Az új javaslatok nem csak egy lépést jelentenek hátra, mert az egy lépés az az, hogy a márkákat akkor fallal válasszuk el, tehát ne ugyanabban a bemutatóteremben legyenek a két, a két különböző márka. E, most e, két e, lépéssel lépünk hátra, hogy legyen teljesen különböző épület, sőt 2002 előtt még külön céget is kellett alapítani erre. Egy vállalkozást ez pedig borzalmas további többletköltségeknek tesz ki. Nyilván ezeket a költségeket kénytelen továbbadni a fogyasztók felé. A multibranding okozott-e E, költségnövekedést, igen, ezt el kell ismerni. A gyártók ugyanis erősen meg akarják különböztetni a saját márkájukat a szomszédos bemutatóteremben árult márkától. Ugyanakkor természetesen a piac szabályozza azt, hogy milyen befektetési feltételeket írhatnak elő a dílerek számára, mert hogyha egy újonnan bekerülő brand e, van a szomszédban, márka van a szomszédban, e, akkor kisebb az aggodalom. Az újonnan belépő márkák, a Hyundai, a Kia nagyon alacsony színvonalon e, indulnak a vállalati branding vonatkozásában, és ahogy növekszik a piaci részesedésük, az ő előírásaik is e, szigorodnak, illetve komolyabbá válnak, de ez megint piaci törvények alapján van így. E, jó lenne tehát, hogyha a multibrandinget e, nem tudnák felülírni a gyártók, és e, így a fogyasztók nem azt látnák, hogy a márkákon átmenően, átnyúlóan, vagy akár az egyes márkákon belül a választási lehetőség szűkülne. Nos, ami a freeridingot ami ezt az ingyenebéd eh, jelenséget illeti, eh, nos, eh, nyilván ezek a problémák akkor lépnek fel, még mielőtt a mielőtt a befektetéseket a dealer megtette, hogyha a gyártó a multibrandinget arra való ürügyként használja fel, hogy a differenciáltságot növelje, e, azt e, a dealer viseli ezeket a költségeket. Tehát itt nem, nem olyan jellegű potyázásról van szó, amit a gyártók mondanak. Ezekkel a problémákkal egyébként részben foglalkoznak az útmutatások, de a bejáratott márkák vonatkozásában még Monti eh, biztos eh, is már kimondta, hogy a legfontosabb szempont az, hogy a eh, fogyasztóknak választási lehetőségük legyen, anélkül, hogy a költségek emiatt növekednének. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Átadom a szót a következő hozzászólónak. Ami a multibrandinget illeti, a bizottság megjegyzésére szeretnék reagálni. Ez problémát okozhat, azonban szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy hogy nem az, egy, nem az az egyetlen megoldás, hogy ugyanabban a bemutató teremben különböző márkákat értékesítsenek, esetleg különböző ö, bemutató termeket lehet létrehozni, határon átnyúló megoldásokat ö, alkalmazni. A multibranding már most is magasabb költségekhez vezetett, azonban a bizottságtól azt hallottuk, hogy kevés előnyel szolgál. Tehát ez kicsit nem igazán egyértelmű számomra. Ami a műszaki információt illeti, jogi szempontból az iránymutatás legalább, legalább annyira fontos, mint a mini szabályozás, a mini csoportmentességi szabályozás, amely, amely esetleg lehetővé teszi azt, hogy, hogy elkerüljük a bíróság előtti vitarendezést. Általában a kisebb, kisebb cégek esetében, mondjuk négy fős cégek esetében nincsenek meg az anyagi hátterek egy bírósági rendezéshez. Az irányutatást illetően azt gondolom, hogy a plusz költségeket meg lehetne spórolni a KKV-k számára, amelyek már most is nagyon nehéz helyzetben vannak. Very much. Um... Elnök, köszönöm szépen. Jürgen Klüt és Pervos Perez következik, tessék. Ja, wir haben jetzt Köszönöm szépen. Hallottunk néhány dolgot a versenyről, a költségcsökkentésről. Engem az érdekelne, hogy vannak-e becslések a tekintetben, hogy az önök által javasolt módosítás a foglalkoztatási hétköznapokra hogyan vonatkozik. Vannak, akik a gyártásban, a kereskedésben, kereskedelemben dolgoznak, itt keresik a kenyerüket és a több verseny, a kevesebb költség, valahonnét elő kell teremteni ezeket a költségeket, tehát a foglalkoztatási oldalra, illetve a munkafeltételekre ennek milyen hatása van. Második és harmadik rövid kérdéseim. Tudunk-e mondani arról valamint, hogy a termékek minőségére mindennek milyen hatása van. Nem ember többször hall erről, én is tájékozottam. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez így rendben van, a második variáns a költségek csökkentése abban is állhat, hogy olyan termékekre nyúlunk vissza, amelyek nem túl jó minőségek az eredeti termékekhez, eredeti termékekkel összevetve, például nem olyan, ugyanolyan biztonságosak, és meg szeretném kérdezni, hogy mit gondolnak önök ezeknek a hatásairól. Merci beaucoup. Moi, c'est essentiellement une question pour, euh, pour la Commission. Euh, et je... Köszönöm. Köszönöm, én a bizottsághoz fordulok elsősorban ezzel a kérdéssel. Gyakorlatilag ugyanazt a logikát követem én is. A bizottság ugye egy kollégiumi testület, Eh, és amikor jogalkotási területen lép fel, akkor eh, az eh, elvárható, hogy a bizottság globális stratégiájába illeszkedjen az, amit az adott szakterületen tesznek. Itt három dimenziót kell vizsgálni. Az első természetesen a forgalmazás, az automobil írhat, ír, ágazaton belül. Na most, amikor ezzel foglalkozunk, akkor az egész autóágazat egészségére is kitekintéssel kell lennünk. A kérdés tehát felmerül, hogy mi a kihatása ennek a rendeletnek az egész autógyártási ágazatra Európában. Vagyis olyan autógyártási ágazatunk lesz-e majd ennek a folyamatnak a végén Európában, amely életképes és hatékony ez hogyan befolyásolja ez a rendelet. A második dolog, amire oda kell figyelnünk, az a munkahelyek megtartása a szakértők, vendégek mindegyike felvetett fogyasztóvédelmi aggályokat, de én azt gondolom, hogy a tekintettel a jelenlegi európai problémákra, és itt ezt említették a korábbi hozzászólók is. Az első dolog, ami az ember eszébe jut, az az munkahelyek megmentése az autóiparban hiszen egy autó gyártásához nagyon sok ember közös munkájára van szükség. Tehát a bizottságtól elvárható lenne, hogy azért néha készítsen, igazándiból mindig kéne készítenie hatástanulmányt. Készítette hatástanulmányt a Lisszaboni logikának megfelelően. Vagy, és ha igen, akkor milyen adatokat kapott, és mi az elemzés, mi az ágazati hatás tehát, és mi a foglalkoztatási hatás. Mert nem csak arról van itt szó, hogy az emberek egyre olcsóbb és olcsóbb autót akarnak vásárolni, hanem ugye a kérdés az is, hogy mennyi állás marad meg, mennyit vesztünk el, és azoknak mi lesz a földrajzi elhelyezkedése, mint azoknak, amelyek megmaradnak következő eh, kérdés, felvetés, hogyha most megvizsgálom a bizottság munkájának a főcsapás irányát, akkor úgy tűnik, hogy ők leginkább a fenntartható fejlődésre koncentrálnak. Azt szeretnék eh, a nagy stratégiájukban, hogy kevesebb autó legyen, kevesebb környezetszennyezés, az emberek álljanak át a tömegközlekedésre. Nos, eh, ez a jogszabály milyen módon tud hozzájárulni a fenntartható fejlődés célkitűzéséhez? Köszönöm, mondja az elnök, most pedig ASEAN és Schwab képviselők vannak még. Eh, olisin kysynyt komissio Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő kérdést a bizottsághoz szeretném intézni, de a panel további többi tagjához is szólnék. Ezek a változások hogyan lesznek hatásra, illetve milyen hatásra lesznek egy olyan országra, ahol kevés az értékesítő, a az autóadó magas, a benzinárak is magasak, és ritkán lakott területei vannak ennek az országnak. Ezek a változások milyen hatással lesznek a fogyasztókra, illetve az értékesítőkre. Az az ország, amelyre én utalok, Finnország, az én országom. Úgy érezzük, hogy ha a dílerek nem tudnak más márkákat értékesíteni, típusokat, akkor a fogyasztók nem tudnak különböző autótípusokat összehasonlítani sem. Hogyha a multibrandinget nehézé tesszük, akkor több száz kilométert utazhatnak az emberek ahhoz, hogy össze tudják vetni az árakat. András, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök asszony! Én a kérdésemet az előző kérdéshez csatolnám. Azt gondolom, hogy nem arról van feltétlenül itt szó, hogy környezetbarát autókat helyezünk az előtérbe, hanem egy fair kiegyenlítésről van szó. Szóval az, az autógyártók érdekei és az a képességük, hogy természetesen befolyással lehetnek az értékesítési hálózatokra, hiszen itt munkahelyeket teremtenek. A másik oldalon pedig szintén munkahelyek fognak, forognak kockán, hogy milyen szerződésbeli feltételekkel reagálnak a dílerek, a gyártók igényeire. Én a fogyasztóvédelmi érdekek miatt és a, a gyártók és a kereskedő közötti egyensúly megteremtéséről. Azt gondolom, hogy ez még nem sikerült. 2002-ben rossz volt ez az egyensúly az akkori rendeletben, és az, a bizot, az amire a bizottság most javaslatot tesz, nem, tud, nem meggyőződve arról, hogy ez a helyzetet javítja, úgy tűnik, hogy pont ennek az ellenkezője igaz, és egyenlően nem um, sikerült tudatában lenni azokkal a módosításokkal, amelyek várhatók. Nem tudom, hogy mennyire fair az egyensúlyen az új rendelet kapcsán, és kérdezem Gréven urat, illetve az új piaci stratégiákat, illetően a bizottság, a fogyaszt, illetve a gyártói érdekek és a díler érdekek között hogyan tervezi megvalósítani, hiszen a dílerek függőségi viszonyban vannak a gyártóktól, hogyan igyekszik a bizottság a dílerek érdekeit, érdekeit is érvényesíteni. Köszönöm. <coughs> Uh, mindenki felébredt, úgy tűnik. Antalin Sanchez Presire és ezt Rashida Dati is eh, kérdezni szeretnének. Remélem, hogy mindenki re eh, eh, jut sor, aki még esetleg ezután szeretne. Köszönöm, elnök asszony. Nos, úgy tűnik, hogy a rendelet eddig megfelelően működött. Nyilván az elsődleges és másodlagos piac között különbséget kell tenni. Amikor autókról van szó, akkor érdemes eh, elsődleges eh, általános szabályokat eh, alkalmazni az elsődleges piacon. Engem azonban a dolognak a gazdasági vonatkozásai érdekelnek nagyobb mélységben a forgalmazók és a gyártók közti kapcsolatok, de a tulajdonképpen a fogyasztókkal való kapcsolatok is. Milyen hatásokkal van mindez a szabályozás az árakra, és mi van az eladás utáni szolgáltatásokkal, a az ottani választási lehetőségekkel, amelyeket a fogyasztók élveznek. Amikor új jogi szabványok kerülnek bevezetésre, akkor nyilván azok komoly műszaki változásokat tükrözhetnek, új hálózatok jöhetnek létre. Az új rendszer hogyan felelhet meg azoknak a műszaki változásoknak, amelyek várhatóan hamarosan bekövetkeznek. Köszönöm. Én pedig egy rövid kérdést teszek fel. Ugye decemberben, novemberben kezdtünk el ezzel az ügyjel foglalkozni, és akkor azt mondtuk sokan, hogy egy hatástanulmány szülessen, egy sokkal pontosabb hatástanulmány, mint amiről korábban szó volt még mindig nem tudjuk a foglalkoztatási, fogyasztási eh, hatásait eh, ennek a, eh, a, a szabályozásnak. Tudjuk, hogy vannak bizonyos fellendítési, gazdaság fellendítési tervek, például bónuszt adnak az autóvásárlóknak, illetve a régi autót lecserélőknek. Emellett van a villanyhajtású autókon, az elektromos meghajtású autókon szintén egy külön bónusz, illetve kedvezmények. És a kérdés továbbra is ugyanaz, mint ami tavaly volt. Mert ami a szociális részét illeti ennek a dolognak, a társadalomra számára fontos részét, az nem csak az árakban nyilvánul meg, hanem a foglalkoztatásban is. Lesznek -e elbocsátások, és nem tudunk többet, mint tavaly. Köszönöm, mondja az elnök, más talán nem, más nem integet, de mégis. We've perhaps go along the panel again. A lot of those questions were directed to the Commission. Um, a bizottság nagyon sok kérdést kapott, és és azt hiszem, hogy ami egyértelműből a mai vitából az az, hogy több időre van szükség, hogy alaposabban megvitathassuk ezt a kérdést, mielőtt eljön a módosítások határideje. De szeretném visszaadni a szót a bizottságnak, hogy válaszoljon a kérdésekre, mintegy 20 perccel még rendelkezésünkre, tehát mindenkinek mintegy 5 perce van a válaszadásra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Valóban nagyon sokan nincsenek itt a mai napon azok közül, akiket érdekelhet ez a téma, és akik hozzászólhattak volna. De egy nagyon bonyolult és összetett témáról van szó. Elhoztam a dokumentációt, a tanulmányokat, a hatástanulmányokat, minden itt van, dokumentumok stócai, és ezek között található az alapos hatástanulmány is, amely foglalkozik a, azzal, hogy milyen hatása van ennek a szabályozásnak mind a, a munkahelyekre, mind pedig a forgalmazásra, illetve a gyártásra, az értékesítésre, és foglalkozik a KKV-kkel, KKV-kkal a gyártás, illetve a forgalmazás szempontjából is. Talán később a dokumentumok megfelelő fejezetére lehetne utalni. Ez már a tavaly évben is hozzáférhető volt a parlament számára. Szeretném megnyugtatni önöket, hogy ezek a kérdések mind olyan kérdések, amelyekkel foglalkoztunk, amelyeket megvizsgáltunk, és meggyőződésünk, hogy egy életképes gépjármű ipar európai gépjárműiparhoz mindenképpen szükség van egy versenyképes piacra, méghozzá minden, minden szinten. Alkatrészgyártó, gépjárműgyártó, forgalmazó szintjén, ami ugye az intra brand gyártók, tehát a gyártók között, akik ugyanazt a, ugyanazt a gépjárművet értékesítik, illetve a különböző gépjárműket, gépjármű márkákat értékesítők között is. Véleményünk szerint csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha kompetitív a gépjárműpiac, itt rögtön a kutatásról és a fejlesztésből kell kiindulni. Úgy gondoljuk, hogy a fogyasztók és a gyártók ugyanabban a cipőben járnak, nem ellenségekről van szó, vannak ugye nézeteltérések, de nagyon is függnek egymástól ezek a szereplők. Legyen szó akár Finnországról, ahol a multibranding szinte kötelező eljárás, hiszen egyetlen értékesítő sem tarthatja fönn önmagát, hogyha egyetlen márkát értékesít csak. Tehát a gyártók ezt egyáltalán nem bánják, hiszen mindenki érdekét ez a forma szolgálja. Aztán Németországban, hogyha túl sok a multibranding gyakorlat, vannak olyan gyártók, kiemelkedő gyártók, például a Mercedes, akik vertikálisan integrált fogyasztói rendszerben kezdtek értékesíteni, azért, mert pontosan ezt a fellazulást, felvizeződést próbálták elkerülni. Azt látjuk tehát, hogy a piaci erők, a piac mozgása meghatározza azt, hogy milyen módon működnek együtt a forgalmazók, illetve a gyártók. Kétségtelen, az, hogy nagyon sok problémával kell szembenézniük a gépjárműgyártóknak, hiszen ökológiailag megbízható gépjárműveket, környezetbarát gépjárműveket kell létrehozniuk, illetve az árképzés területén is nagy nyomás nehezedik rájuk, valamint meg kell őrizniük a munkahelyeket, és nem kellene több állami segítséget kérniük. Mindemellett valahogy versenyképesen kell gépjárműveket gyártani és értékesíteni. Pontosan ezért a primér piacon az a célunk, hogy egy rugalmasabb megközelítést vezessünk be. Ami a másodlagos piacot életi, gondolnunk kell a független gépjárműjavítókra, a javítási piac mintegy 50%-át teszik ki, főleg KKV-król van szó, nagyon sok munkahelyet jelent ez. Nehézségekbe ütköznek például a műszaki információhoz való hozzáférés, illetve az alkatrészek területén. A fogyasztó érdekét szolgálja, illetve a KKV-k érdekeit illetve a független gépjármű javítók érdekeit is azt szolgálja, hogy megfelelően működjön a rendszer. Remélem, hogy sikerült válaszolni minden kérdésre, talán rá a kollégámra, Paolóra, hogy a multibranding kérdésében esetleg szóljon egy-két szót. Nos, úgy látom, hogy 10 másodpercem maradt távirati stílusban. Szeretnék valamire utalni. A jelenlegi rendszerben a branding nem jogosít fel a multibranding gyakorlatra, csak a bizottság számára teszi lehetővé azt, hogy eseti alapon elbírálja azokat a szerződéseket, amelyek egy márkát tesznek, egy márkát értékesítenek. Egy olyan rendszert hozunk létre, ahol bizonyos korlátozások vannak a rendszerben, a priori módon, ezzel megpróbáljuk a pluszköltségeket elkerülni. Az egyik kérdés, amely elhangzott, a spanyolok, a spanyol szövetség kimondta, hogy mintegy 20%-os költség, költség növekedést eredményezett Eh, ez a csoportmentességnek való megfelelés, illetve nem megfelelés. Foglalkoznunk kell azzal, hogy milyen problémákat vet fel, hogyha ha eh, visszavonulnak a csoportmentességtől. Ami pedig a foglalkoztatást illeti, ezen a területen négy opció merült föl, és ezeket nagyon alaposan szemügyre vettük egyenlő eredményre vezettek ezek az opciók. Miért? Azért, mert mind a négy opció olyan, amely nem akar eltérni attól az alapvető rendszertől, amelyben mindenki egyetért. Mindenki kvantitatív, szelektív forgalmazást akar, a forgalmazók is, a gyártók is. Megvannak a mellette szóló érvek, illetve az ellene szóló érvek, a forgalmazókat valamennyire védi ez más forgalmazási, forgalmazóktól, tehát a versenytől, a gyártók pedig azért kedvelik ezt a rendszert, azért, mert kontrollálhatják a rendszer méretét, a rendszer nagyságát a hálózatukon keresztül, mindemellett bármikor megváltoztathatják a számukat. Ez így volt a múltban, és így van a jelenlegi csoportmentességgel, és ez lesz a jövőben is a helyzet. Ez nem változik. Köszönöm. Thank you very much. Uh, do the manufacturers wish to... Köszönöm szépen, most pedig a gyártóknak adom meg a szót. Yes, Madam Speaker, very briefly. Uh, lots of... Igen, uh, elnök asszony, csak nagyon uh, gyorsan válaszolnék. Uh, ugye mi a hatása ennek a szabálynak a foglalkoztatásra, a foglalkoztatás áttelepülésére, a környezetbarát autókra? Nyilván a kérdésekre a válasz csak részben található meg a hatástanulmányban, mégpedig azért, mert elég nehéz előre megmondani, hogy mi lesz a hatása. Az én véleményem az, hogy ennek a rendeletnek a gyártásra, illetve a zöld autók kifejlesztésére nem lesz hatása, mert nem is ez a célja hogyha a gyártók csinálnak elektromos meghajtású autót, akkor a dílerek azt majd eladják. Ebbe ez a rendelet nem szól be, tehát nincsen relevanciája ezen a területen. Ami a foglalkoztatási hatást illeti, azt gondolom, hogy az megint csak nagyon korlátozott, Igaz az, hogy nagyon kevés autógyártó tud komoly nyereségeket elérni. Nagyon kevés forgalmazó ér el nagy veszteséget. Általában sem vagyunk nagyon sikeres ágazat, nem vagyunk nagyon nyereségesek, sem pedig a, forgalmazóink, a dílerek Nyilván, hogyha egyes dílerek csődbe mennek a közeljövőben, az nem azért van, mert bevezették ezt a rendeletet, hanem azért, mert nincs elég igény a gyártott autókra. Tehát az esetleges állásveszteségek, munkahelyveszteségek, azok másokból következnek majd be, ha bekövetkeznek. Nos, a, azért örülünk mégis a javaslatnak, mert a korlátozások egy részét felszámolja, e, ugyanakkor sajnálatos módon ez azért plusz szabályozás az általános szabályozáshoz e, képest. Hogyha a gyártók jobban beleszólhatnának abba, hogy mi történjen a dealer hálózatukkal, a forgalmazói hálózatukkal, akkor az szerintünk segítene, mert a forgalmazói hálózat is olyan erős nyomás alatt van, hogy a gyártóknak és a forgalmazóknak együttes megoldásokat kell találniuk. És nem hiszem, hogy jó ötlet az, hogy ha az egyes dílerekre hagyják ezeket a megoldásokat, mert lehet, hogy azt olyan megoldást találnak, amely neki, mint egyéni dílernek jó, de mondjuk az egész elosztói hálózatnak nem jó, vagy a forgalmazói hálózatnak. Tehát nem, nem akarjuk kirúgni az összes dílert, hanem olyan megoldásokat akarunk kitalálni, amelyek révén annyi dílerünk lesz, amennyi el tudja adni a termékeket. Mindannyiunknak érdeke, a gyártóknak érdeke, hogy nyereséges, kompetens forgalmazói legyenek az utolsó megjegyzés, a Finnországra gyakorolt hatás, nos, ami például a multibrandinget illeti, Finnországban már a rendelet megalkotása előtt, a csoportmentességi rendelet megalkotása előtt is eh, sok multibranding volt, vagy komoly multibranding volt, és eh, ez jellemezte a Finnországot sajátos körülményei miatt. Akármi történik most ezzel a rendelettel, Finnországban továbbra is uralkodó marad a multibranding, mert az egyes gyártók nem engedhetik meg magukat, maguknak, hogy teljes hálózatot alakítsanak és tartsanak fenn. Egyébként ez egész Skandináviára igaz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig a karbantartók és a forgalmazók nevében. Igen, köszönöm elnök asszony röviden szólok hozzá. Szerintünk a gyártóknak, a foglalkoztatottaknak, a fogyasztóknak és a dílereknek egyaránt érdekük, hogy egészséges, szelektív forgalmazási rendszerek legyenek, mert megérdemli ez a termék, hogy, vagy termékcsoport, hogy így legyen. A forgalmazói hálózatnak pedig eh, azt kell biztosítania, hogy megfelelő profitot tudjon termelni annak érdekében, hogy fenntartsa a foglalkoztatást, és ugyanakkor eh, kielégítse a fogyasztói eh, igényeket és elvárásokat is. Sajnálatos módon az a félelmünk, hogy ez az új szabályozás ezt az egyensúlyi helyzetet felborítja, és eltekint attól, hogy óriási különbségek vannak a másodlagos piac és az elsődlagos piac között, ahol a e, marzsok rendkívül e, alacsonyak. E, hogyha a gyártókra hagynánk azt, hogy eldöntsék, hogy mennyire nagy vagy kiterjedt lesz a dealer hálózatuk, és ez a jog visszakerülne hozzájuk, nos, akkor a hálózatban lyukak keletkeznének, és eh, vagy az elsődleges, vagy a másodlagos piacon is eh, eh, megszűnnének választási lehetőségek, az új belépők pedig úgy gondolnák, hogy nehezebben felelnének meg a versenynek, mint korábban, itt elsősorban a koreaiakra gondolok. Azok az új belépők, amelyek mondjuk az EU-n kívülről most gondolkoznak azon, hogy belépjenek a piacra, új környezetbarátabb típusokkal szintén nehézségekbe fognak ütközni, akkor, hogyha csak a gyártó engedélyével eh, kerülhetnek be ugyanabba a bemutató terembe, vagy ugyanabba a dealer üzletbe. Köszönjük, és most pedig az érdekvédők, a fogyasztói érdekvédők. Köszönöm, vissza szeretnék tenni a Multi Brandingre Finnországban. Ez egy probléma, de van egy közös piacunk, és azt is remélem, hogy a fogyasztóknak ugyanolyan lehetőségük lesz anélkül új autót vásárolni, hogy messze kéne utazniuk. Úgy, érzük, úgy hogy az új szabályozás kevesebb választási lehetőséget biztosít, az árak növekedni fognak, és nem lehet ezt pusztán önkéntes alapon működő megállapodásokhoz kötni. Ami pedig az értékesítés utáni szolgáltatásokat illeti, még mindig vannak nehézségek, és ebben mindannyian egyetértünk azoknak mondanám, akik a foglalkoztatás és a munkahelyek miatt aggódnak, elmondanám azt, hogy az értékesítés utáni szolgáltatások helyi munkahelyeket teremtenek, és ezeket nem tudják áthelyezni máshova, ezek az adott ország adott régiójához kötődnek, és én mindenkit arra ösztönzök, hogy az egész lárózatot és láncatot vegyük figyelembe. és az értékesítés utáni szolgáltatások köre jelentős mind a fogyasztók, mind a helyi munkáltatók számára. A FIA szeretné a fogyasztók védelmeit megvédeni, és ehhez megfelelő szabályozásokra van szükség, és nagyon örülünk annak, hogy június 1 az értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó szabályozások hatályba lépnek, Miért van szükség a rendelet áttekintésére és módosítására? Ugye megváltozott a jogszabály, mint említettem. A technikai jellegű információ nem volt elégséges a korábbi csoportmentességi rendeletben, és nem tért ki az összes olyan problémás aspektusa, amelyek gondot jelentenek a fogyasztók számára, illetve a garancia sem volt, garancia kérdése sem volt megoldott. Szeretnénk egy teljes mértékű definíciókat a technikai információkkal kapcsolatban, ami a hardcore megszorításokat illeti. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen. Malcolm szeretne néhány szót mondani, és én szívesen megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is, mint ahogy ön említette korábban, nagyon sok fontos aspektus derült ki a vitából, de az idő korlátozott. A szakbizottság készít egy állásfoglalás indítványt, és a mi szakbizottságunk mindenképpen minden bizonyan hozzá fog járulni ez a munkához. Vissza szeretnék térni a vitához, illetve a közérdekeket, illetve mi szerint szükséges a változás. Úgy tűnik nekem, hogy egy fontos pontról is szó esett itt a mai a során. A bizottság azt mondta, és a gyártók, hogy több rugalmasságot szeretnének az értékesítés megszervezésében. Hiszen ez a szélesebb értelmet gazdasági érdekeket is szolgálja, ezt reagálom azoknak a kollégáknak, akik a versenyképességet említették. Ami az értékesítést illeti, mi is több rugalmasságot szeretnénk itt, és az a rugalmasság, amelyet a gyártók kapnak, az értékesítőket is érinti. És pontosan ez volt a cél. A 2002-es eredeti javaslat is erre tért ki. Nem vagyok biztos abban, hogy a bizottság a hatástanulmányában, amelyet én már elolvastam, nem tudom, hogy a bizottság megfelelő koncepciót dolgozott ki, és fontos az egyensúly megteremtése. Hiszen az egyensúly tudja csak a közérdekeket illetően is megteremteni az egyensúly. Éppen ezért a fogyasztók és a e, dílerek érdekei szintén fontosak, és nem érzem, hogy ez a, az rendelet ezek, mindezekre tekintettel van. A megerősítés is nagyon fontos teljes javaslat szempontjából, mint ahogy a bizottság említette is. De hogyha a megvalósítás jelent problémát, akkor nem tudom, hogy a módosításra tett javaslat az új rendelet javítja a helyzetet. Hogyha a megvalósítás a probléma, akkor a változások nem gondolom, hogy hozzájárulnának a módosítások különösebben a javításhoz. Én már több mint egy éve bekapcsolódtam ebbe a vitába, és már akkor is ugyanezeket a kérdéseket vetettem fel. Nem érzem azt, hogy előbbre léptünk volna. Egy olyan elemzésen alapultak a bizottság javaslatok, amelyek 2006-os javaslaton alapultak a 30%-át az autó árának az értékesítésére teszi ki. Több mint 20 évvel ezelőtt, amikor kutatóként dolgoztam, akkor úgy gondoltuk, hogy ez túl magas ez az ár, és egy nagyon verseny, de sok versenyhatásnak van kitéve ez az ágazat, és nem gondolom azt, hogy a promóciók miatt is ezek, a, ezek az aspektusok tükröződnek az említett javaslatban. Azt gondolom, stabilitásra van szükség ebben az ágazatban, és ezeket lehet, hogy úgy is el lehetett volna érni, hogyha így haladunk tovább, de vannak javaslatok most előttünk, amelyekre reagálnunk kell. A bizottságnak van kezdeményezési joga, tehát mi csak tanácsot, véleményt nyilv, adhatunk, nyilván adhatunk, és remélem, hogy uh, sik, uh, sikerül majd javaslatokat megfogalmazunk, még akkor is a bizottság ezeket adott esetben majd ignorálni fogja. Köszönöm. Köszönöm, Malcolm. Azt gondolom, hogy bármi is történik, Egy olyan területen mozgunk, ahol még nem fejeztük be az összes munkát, és ezekkel foglalkoznunk kell. Van egy szóbeli kérdés tervezet, illetve elsőgás tervezet, ezt eh, elküldtük, és április 14-e a módosítók benyújtásának határideje, és az ACOM-ban majd április 19-én szavazunk ezekről. Kérek mindenkit arra, hogy a titkársághoz mi hamarabb juttassa el megjegyzéseit. És ezeket természetesen eljuttatjuk mindenkihez, és megpróbáljuk a rövid, a rövid határidőn belül megszervezni a szavazásig ezeknek a benyújtását, és plenárisra is kerül majd ez a téma. Fontos, hogy addig tisztázzuk a saját álláspontunkat. Mielőtt bármilyen módosításra kerül sor a rendelet kapcsán. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki részt vett a workshopon. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Voltak, akik megjegyzéseiket eljutatták hozzánk, és biztosíthatok mindenkit arról, hogy a képviselők ezeket el is olvassák, és megpróbálnak egy kiegyenlített megközelítést kidolgozni. Köszönöm szépen, Malcolm, hogy te is részt vettél az ülésen. Néhány perc múlva az ötös napi rendi ponttal folytatjuk. Köszönöm. Right, we will now move on to point five on the agenda. Um, so if people holding Nos, akkor menjünk tovább. A következő napirendi pont következik. Azok, akik most beszélgetnek, azok kérem, hogy tegyék eh, meg a terem bejáratán kívül, mert nem akarom, hogy kiabálni kelljen az előadónak, és miközben itt szedelőzködnek, hadd ismételjem meg azt, amit már eh, mondtam szerda délután eh, a görög eh, helyzettel kapcsolatban lesz egy meghallgatás, és még egyszer megismétlem, hogy ott én korlátozni fogom a kérdéseket, csak egy dologra lehet rákérdezni, a több osztatú kérdéseket, a több dolgot fölvető kérdéseket nem fogom engedélyezni, és csak egy percet fogok engedélyezni. Kicsit úgy, mint a biztosok meghallgatásán. E, erről egyébként az ülés után koordinátorokkal szeretnék egy kicsit beszélgetni, nem egy formális koordinátorok ülésére kerül sor, hanem eh, csak arról beszélnénk, hogy hol is tartunk, és esetleg koordinálni egy kicsit a kérdéseket. Eh, nos, akkor térjünk át a határokon átnyúló válságkezelés a banki ágazatban. Itt eh, a jelentéstervezet megvitatására kerül sor, ez Eliza Ferreira jelentése, amely egy saját kezdeményezésű e, jelentés, és át is adom Elisának a szót. Sharon, I'll speak in English for the sake of... E, angolul fogok beszélni, elnök asszony, az egyértelműség kedvéért. Nos, az előzetes megbeszélés után, ugye februárba került sor erre, 22-én, azóta nagyon keményen dolgoztunk, és Hadd kezdjem azzal, hogy az iparnak, a szabályozó hatóságoknak, felügyelőszerveknek, politikusoknak, tudósoknak, kutatóknak és az árnyék előadóinknak megköszönjem a munkáját és a hozzájárulását. Remélem, hogy ez az együttműködés a jövőben is fent marad külön. Említeném meg a titkárságnak, az Ekon titkárságának a segítségét. Hadd ismerteljem meg azt is, hogy rendkívül fontos és hasznos volt a március 16-ai meghallgatás. és az a speciális konferencia, amelyet 26-án, március 26-án Lisszabonban szerveztem. Nos, ennek fényében is érdekes és megnyugtató egy kicsit, hogy úgy tűnik összeáll egy konszenzus a dolog bonyolultsága ellenére. Ezt a konszenzust arra alapozzuk, hogy mindenki látja a fontosságát annak, hogy a banki ágazatban egy válságkezelésre van szükség, és, közös, és közösen elfogadható szabályokra. Hadd húzzam alá, hogy minden érdekelt úgy gondolja, hogy az EU-nak meg kell ragadni ezt a történelmi alkalmat, három dologra gondolnak. Az új felügyeleti architektúra létrehozása és Ehm, hatáskörrel való eh, felruházása. Különböző eh, szabályozások, tőkekövetelmények, tőkeáttétel vonatkozásában is szükséges, illetve egy új válságkezelő keretet kell létrehozni Európában. Minden területen történt eh, haladás, és én azt gondolom, hogy a parlamentnek egy történelmi szerepe van, hogy megfelelően tudjunk eljárni. Ebben a jelentésben megpróbálunk elmozdulni egy koherens globális keret irányába. A cél az, hogy egy ambiciózus, kemény, mégis realista javaslatot tegyünk le az asztalra, amely körül a teljes politikai spektrum felsorakozhat. Tehát ebben a szellemben dolgoztunk eddig a vázlat, a tervezet már önök előtt van, és éppen ezért nem is akarok részletesen beszélni róla, csak a négy fő ajánlásra térnék ki. Az első ajánlás az, hogy tűzünk ki egy ambiciózus irányt annak annak érdekében, hogy egy egységes EU csődeljárás jöhessen létre, fizetésképtelenségi eljárás az EU-n belül. Ez egy, ez egy bonyolult folyamat, egy alulról jövő építkezést kész, képzelünk el, ami alatt azt értjük, hogy a felügyelő szervek kollégiumának munkájára kell építeni, és be kell vonnunk a pénzügyminisztériumok képviselőit eh, is. Egy Memorandum of Understanding-et, egy egyetértési nyilatkozatot eh, fogadtak el. Ezt eh, az EBA kereteiben kell véglegesíteni. Egy közös szabálykönyvet szeretnénk létrehozni, a csődeljárásokat megpróbáljuk elvinni abba az irányba, hogy egy egy rendszer alakuljon majd ki később ezekből. Az Európai Felügyelő Hatóság felügyelni a living will-eket, én contingency plannek szeretném hívni, elsősorban, ezek a bezárási tervek, hogy mi, milyen módon kell fellépni akkor, hogyha egy újabb válság következik be. Tehát nem csak ezeket a vészforgató könyveket, bezárási terveket kell összhangba hozni, hanem egyfajta egységes válságkezelési módszert arra is szükség van. A rendszer fontosságú bankok együttműködésére, az EBA-nak az együttműködésére, a nemzeti felügyelők bevonására van szükség, annak, ami pedig a határon átnyúló nem rendszerfontosságú bankokat illeti, az EBA koordinációja alatt a helyi bankokra és a helyi eh, felügyelő szervekre tartozna a beavatkozás. A felügyelő szervek beavatkozása egy eh, risk dashboard keretében kell, hogy megvalósuljon, és ennek vannak minőségi és mennyiségi elemei is, amely egyfajta felügyeleti minősítéshez is vezetne, amely egy átlátható mechanizmust jelentene, amely alapján eldöntenék, hogy van-e szükség beavatkozásra, vagy nem. Tehát ezek egyfajta triggerek lennének, ilyen e, életbe léptető mechanizmusok, a risk dashboard, tehát egyfajta ö, felügyeleti ratingnek lenne az eredője, emellett a, egy eszközrendszert kell a felügyelők rendelkezésére is bocsátani. Ez egy hosszú út, ez egy távlatú jövőkép. Meg kell akadályoznunk a kockázatok koncentrálódását, különös tekintettel az egymással való kapcsolódásokra és a bankok méretére. Először is meg kell határozni, hogy melyek azok az intézmény kockázati E, bankok, vagy rendszerkockázatot jelentő bankok, e, amelyek e, lefedik a piac 60-70 százalékát, itt olyan 40-50 bankról van szó. Azt gondoljuk, hogy ezekkel külön kell foglalkozni, annak érdekében, hogy az első fázisban a valós kérdésekkel tudjunk foglalkozni. Tehát ha ezeket a rendszerkockázati bankokat kiemeljük, és ez a második ajánlásunk, annak érdekében, hogy a beavatkozás eredményes legyen, egy banktársasági törvényre van szükség európai szinten, és ezt kellene fokozatosan bevezetni. Kötelező alapon az összes rendszerkockázatot jelentő banknál. Ez az EU 28-as rezsim, ahogy néhányan hívják. Tehát ezek a bankok külön felügyeleti szabályozás és ellenőrzés alá kerülnek, egy különleges rezsim részeként. Az EBA-nak beavatkozási joga keletkezik akkor, hogyha a supervisory rating elér egy bizonyos szintet, a risk board pedig akkor kezd el működni, hogyha egy rendszerkockázatot jelentő banknál e, egyáltalán a definíciók összeállnak, tehát például meg kell egyezni arról, hogy mit a rendszer szintű kockázatot jelentő bank, és melyek azok a lehetőségek, amelyeket át kell adni ennek a riskboardnak. Nyilvánvalóan ezt a a végső döntéseket és lépéseket a bizottság eh, eh, hozná meg. A következő javaslatunk az intervenció finanszírozása, mert eh, semmi értelme, hogyha képesek vagyunk a beavatkozásra, csak nem tudjuk finanszírozni. Egy stabilitási alap létrehozásáról van itt szó, amelyet közfinanszírozás biztosítana, mégpedig kockázat kiigazított vagy hozzáigazított arányos módon egy szegregált alapról van szó, nem pedig egy adóról vagy lefölözésről, azért, hogy tiszta legyen a kép, azonnal rendelkezésre álljanak a pénzek, és hogy európai szinten lehessen kezelni a bankcsődöket. Arra gondolunk, hogy ezt el fogjuk különíteni a DGSIS-től, és ez az alap így lenne felhasználható az alap kezelése, kezelésére pedig eh, útmutatást adnánk ki, amely a biztonságra és a likviditásra koncentrál, és megfelel az EU stratégiai e, terveinek. Tehát e, befagyasztanánk egy bizonyos pénzösszeget, beletennénk egy dobozba, és e, akkor kerülne felhasználásra, hogyha arra szükség van, addig is biztonságos módon lenne befektetve amely azonnali likviditást tesz lehetővé. A negyedik ajánlásunk az tükrözi azt a döntésünket, hogy el szeretnénk kerülni a túlzott bürokratizálódást, a hatáskörök allokálása a bank hatóságon belül kell, hogy megtörténjen, nincs szükség egy új ügynökség felállítására. Tehát egy rendkívül profi resolution unitot, bankfelszámolási egységet kell létrehozni a hatóságon belül, amely krízis esetén együttműködne valamilyen módon a nemzeti hatóságokkal, de jelenlegi formában nem szeretnénk további bürokráciát, további komplikációt vinni a rendszerbe. Végső megjegyzések. Szeretnénk elkerülni azt, hogy a bankszektor belefulladjon az új szabályozásba. Nyilván ez az egyik dolog, amire mindig oda kell figyelnünk, de az is igaz, hogy most jött el a cselekvés ideje, a parlament javaslatai ezért ambíciózusak kell, hogy legyenek, ugyanakkor észszerűek, és megfelelő választ kell adjanak azokra a felvetésekre, amelyet a választóink megfogalmaztak. A hozzájárulás a stabilitási alaphoz az úgy lesz kiszámolva és terítve egy hosszú távú alapon, és a stabilitási alap olyan módon kerül meghatározásra, hogy ne jelentsen súlyos terhet a rendszerkockázatot jelentő bankoknak, legalábbis az előzetes eh, időszakban, erről majd beszélni kell a jövőben. Nyilvánvalóban, nyilvánvalóan itt még meghatározásokra és meghatározások kidolgozására és konzultációkra van szükség Adnak is tudatában vagyunk, hogy a rendszerkockázati bankok eh, vonatkozásában egy fast track eh, megoldás az bizonyos nehézségeket eh, vet fel, mégpedig az, hogy kétosztatúvá válik a rendszer, lesznek rendszerkockázati bankok és egyéb bankok, amely felveti az egyenlő esélyek kérdését, erről is majd beszélni kell. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ez a megközelítés mégis megfelelőbb eh, mert ez egy első lépés abba az irányba, hogy egy európai keret vagy rendszer a jövőben felépülhessen. A hatékonyság, a javaslatok hatékonysága szempontjából egy eh, koherenciára is szükség van, mert számos intézkedés fut most különböző vágányom. Egyrészt van egy jelentés, illetve vannak a hatóságok, eh, Garcia Margallo is dolgozik egy jelentésen a hatóságokkal kapcsolatban, illetve Prezedo kollega is dolgozik az ügyben. Tehát szükség van arra, hogy a parlament javaslata világos legyen és eh, összefogott a koherencia, illetve a konvergencia lehetséges. Együtt működtünk már az Industry Funded Stability Fund kérdésében, amely megint csak összekapcsolódik a többi kollega munkájával. Azt szeretném, hogyha a jelenlegi javaslatunk a stabilitás megerősítését szolgálná, az nemzetközi verseny képességét segíteni elő az európai pénzügyi rendszernek, és ezzel egy időben lehetővé tenné a tanulságok levonását az egész pénzügyi rendszer vonatkozásában, eh, különös tekintettel arra, hogy meg kell védeni az adófizetők pénzét és a befektetők részét, valamint a reálgazdaság érdekeit is. E, köszönöm a figyelmet, és e, remélem, hogy e, a jövőben is nagyszerűen együtt tudunk működni. Köszönöm szépen, Elisa. Mm, most pedig akkor a, kik szeretnének hozzászólni, Hübner asszony. Thank you uh, very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is uh, gratulálni szeretnék Elizának a jelentéshez. Egy nagyon jó jelentésről van szó, illetve ambiciózus jelentésről is, és támogatom a legtöbb javaslatot. Azonban van egy-két kérdés, amelyet szeretnék fölvetni. Ezek olyan kérdések, amelyek vagy hiányoznak a jelentésből, vagy pedig nagyon fontosak lehetnek az alkalmazandó mechanizmus sikeréhez egy határon átnyúló válság esetében. Tehát először is úgy érzem, hogy szükség van egy mélyebb gondolkodási időszakra az intra, a csoporton belüli eszköz átcsoportosítás esetében. Egy bankcsoport eszköz átcsoportosítást kérhet, ez egy egyirányú művelet. A fizetésképtelenség esetében a leányvállalatok szintjén hiányoznak a források, tehát a hitelezők jobb, <laughs> a hitelezőket jobban védik a, a székhely szintjén, mint pedig a, le, mint a leányvállalatok szintjén, amely szerintem torzítja a versenyhelyzetet, és ezért az első javaslat negyedik pontjában, ahol azt látjuk, hogy optimalizálni kívánja a betétesek helyzetét, illetve egyenlő bánásmódot kíván ö, biztosítani ez a javaslat. Nos, szerintem a, nem tudom, hogy a befogadó ország érdekeit megfelelően figyelembe veszi ez a javaslat jobb tehermegosztási mechanizmust kell kialakítani, és ez a kérdés hiányzik most a javaslatból, megvan annak a kockázata, hogy a jelenlegi javaslat keretében a likviditás csak az anya, anya céget anyacégnek folyósítják majd. Ami pedig a határon átnyúló bankok kérdését illeti, a bankrendezés, illetve a fizetésképtelenség kérdésében, szerintem rendkívül fontos egy integrált keretet létrehozni Európai Uniós szinten a bankrendezés, illetve a fizetésképtelenség kérdésében. Ezt lehet harmonizációval, ezt el lehet érni harmonizációval, hogyha jól értem, akkor erre irányul a jelentés, vagy pedig egy, egy egységes, egy egyszintű Európai Uniós rendszerben is megvalósulhat ez, ahol egy entitásként kezeljük a csoportot, és, és minden hitelezőjét egy egyelő bánásmódban részesítjük Európai Uniós szinten. A második megjegyzésem pedig egy megkülönböztetésre utal, ami a rendszer szintű és nem rendszer szintű határon átnyúló bankok közötti különbségtételt illeti. Hogyha elemezzük a, a mellettét velene szóló érveket, akkor arra a megállapításra juthatunk, hogy egy ilyen megkülönböztetés talán több port kavar, mint amennyi problémát megold. Még hogyha mennyiségi kritériumokat alkalmazunk, annak érdekében, hogy meghatározunk, melyek a rendszer szintű bankok és melyek nem, akkor is tulajdonképpen egy önkényes folyamatról van szó. Ahogyan a legutóbbi válság tanulságaiból levonhatjuk, a rendszer szintű bankok, vagy amiket, vagy azon bantok, amelyeket nem, nem tartottunk rendszer szintű fontosságúnak, végül mégis kisegítésre szorultak. Korlátozott számú bankról van szó, tehát korlátozott számban nevezük a bankokat rendszer szintű fontosságnak. Ezek ugye az egész pénzügyi rendszer szempontjából fontosak, és ezeket fogja kimenteni a bankrendezési alap. Itt versenyelőnyt biztosítunk szemben ezeknek a bankoknak szemben a többi bankkal. Tehát visszatérünk az erkölcsi kockázat, erkölcsi kockázathoz, Szerintem jobb lenne, hogyha ugyanazt a rendszert alkalmaznánk minden bankcsoport, határon átnyúló bankcsoport esetében. Az anyavállalatok, illetve a leányvállalatok esetében. Hogyha megnézzük a legutóbbi eseményeket, akkor egyértelmű, egyértelműen azt látjuk, hogy a nemzeti bankokat előnyben részesítettük más bankokkal vagy leányvállalatokkal szemben, és ahogyan mondtam, ez ellene ennek a hatása ellentétes az egyenlő elbánás vagy egyenlő bánásmód elvével. És ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az ellenőrzők testületét aktívan be kell vonni a válságkezelésbe a határon átnyúló csoportok esetében, hogy elkerülhetőek legyenek a problémák. Szerintem a határon átnyúló bankokat, akár rendszer szintű fontosságúak, akár nem, ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni. És végül az utolsó megjegyzésem, leginkább a jövőbe tekintünk. Most azt nézzük, hogy mit lehet tenni majd a jövőben. Mindemellett azonban érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy hogyan működtek a bankok, mielőtt a nem megfelelő gyakorlat a pénzügyi válsághoz vezetett volna. Az OECD legutóbbi jelentése érdekes ebből a szempontból, Azért, mert az OECD javaslata alapján vissza kellene térni a régi rendszerhez. Tehát az univerzális bankmodellből inkább a holding rendszer felé kellene visszatérni. Elemezhető, hogy ennek milyen előnyei lennének a szabályozók, a fogyasztók, illetve a bankok számára. Egy ilyen modell keretében minden banki tranzakcióra lehetőség nyílik, de egyéni irányítás alá kerülnének, független irányítás alá kerülnének ezek a bankok. Hogyha bezárási tervekre gondolunk, akkor ez azt jelenteni, hogy a különböző tevékenységi területek egy bankon belül bezárási tervet kellene, hogy létrehozzanak, és ezeket függet, egymástól függetlenül kellene megvalósítani. Természetesen ezeknek részletes terveknek kell lenniük, de nagyon sok ambiciózus projektet be lehetne venni ebbe a rendszerbe. És ennek eredményeképpen, hogyha a bank egyik része bajba kerül, akkor ez nem terjedne át a bank többi ágazatára, vagy többi részére. Nem tudom, hogy hogyan hogyan lehet ezt komolyan megvalósítani, de mindenképpen egy olyan lehetőség ez, amelyet talán érdemes alaposabban megfontolni. Árnyékjelentéstevőként dolgoztam, nagy öröm volt számomra együttműködni Elizával, és nagyon remélem, hogy ugyan úgy gondolkodunk, ugyanazokat a kihívásokat látjuk, és ugyanúgy egy olyan rendszert kívánunk létrehozni, a válságkezelés területén, amely nem eh, érinteni negatívan a bankok életét akkor, amikor nincs válság. Köszönöm, Kate. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hübner asszonyt követve mindig nagy, eh, nagyon nagy érdeklődést tanúsítok, hiszen nagyon érdekes dolgokat mond, de sokkal rövidebb leszek. Köszönetet szeretnék mondani Eliza munkájáért. Értem, hogy a kisebb és középső részben működő bankok számára ez nagyon jól működik, de attól tartok, hogy eh, itt a harmonizáció ugyan elméletben könnyűnek tűnik, viszont ez egy eh, nehéz feladat lesz. Határokon átnyúlóan működik a bankok egy része, és nem értem egészen, hogy rájuk hogyan fog ez a rezsim vonatkozni. Nem értem egészen, hogy eh, az Európai Felügyeleti Hatóság, illetve bármely Európai Felügyeleti Hatóság eh, hogyan fogja ezeket a feladatokat hatékonyan ellátni, anélkül, hogy megnövelni a személyzetet. A nagy bankok 60 eh, regulátorral dolgoztak, és az ilyen nagy bankoknál ez jelentős személyzetet is jelent. Természetesen, amikor egy globális bank létezik, akkor egy európai belleres, illetve bankrendezési egység hogyan lép fel, ahol vannak USA belé és ázsiai szereplői is ennek a folyamatnak. Hogyan jelentik be a eljárást és hogyan bonyolítják ezt le. Olyan esetekben, ahol mind az EU-n belül, de az EU-n kívül is vannak szereplői egy adott csődbe menetelnek. A túl nagyok, túl nagyok ahhoz, hogy csődbe menjenek, nem egészen megalapozott. Mindegy, hogy a rendezés mennyire hatékony, egy nagy szereplőt nem lehet megmenteni, és itt más intézkedésekre van szükség. A Paul Tucker úr készített egy javaslatot, például a rendezés korán történik, a kanadai szabályozók szintén más javaslattal álltak elő, és az egyik úsabeli szabályozó azt és javasolja, hogy minden bank tíz oldalban fektesse fel a felelősségeket. Tehát fontos, hogy valamiféle mechanizmushoz adjunk segítséget annak érdekében, hogy a mérlegeket szem előtt tudjuk tartani az ilyen nagy intézményeknél is. A hitelezők, a szenvedői a történetnek gyakran nem feltétlenül az adófizetők. egy globális befektetési bankot hogyan kész, kényszerítünk arra, hogy részt vegyen egy ilyen típusú megoldásban, és hogy ösztökélünk arra, hogy ne egy másik bírósági megoldáshoz ragaszkodjon. Egy európai leányvállalat nem tesz lehetővé egy olyan mechanizmust, a, például válság idején az anyavállalathoz a Lehman Brothersnál az európai eh, leányvállalatra vonatkozott a szabályozás, de a tőke áramlást ezt nem tiltotta be különösen, nem a nyugdíjalapokba történő tőkeáramlás. Tehát itt eh, nem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy a legnagyobb szereplők a jelenlegi javaslatokkal tehát, hogy ezek a javaslatok a megoldható, az a szisztematikus kockázat, amelyet ők jelentenek Európában és Európán kívül rövid távon, illetve középtávon. A méretű bankok esetében ez egy nagyon jó kiindulási pont és megoldási lehetőség. Köszönöm. Well, I, uh, would also... Én is uh, szeretnék csatlakozni a köszönet nyilvánításokhoz. Köszönöm Eliza munkáját, kitűnő munkát végzett. Egyetértünk nagyjából mindazzal, ami jelentésben szerepel, és az alapvető elképzelésekkel is. Nem kell, hogy megismételjem a dicséreteket, különösen ami a leányvállalatokat, az anyavállalatokat illeti, azt gondolom, hogy nagyon egyértelműek az elképzelések, illetve ami a szisztematikus és nem szisztematikus uh, bankokat illeti, hogyan teszünk különbséget ezek között. Ezeken a kérdéseken még gondolkodnunk kell. Három további kérdést vetnék fel. Szeretnénk ezen tovább dolgozni Elizával és a többi árnyékjelentéstevővel. Először is. Azt gondolom, hogy az anyagból nem derül ki egyértelműen és eléggé világosan, hogy mi szeretnénk, ha a hitelezők sokkal jelentősebb szerepet játszanának, mint korábban. Nagyon sok tagországban, amikor a megmentési terveket megpróbálták megvalósítani. Tehát nem elég egyértelmű, nem elég világos és erőteljes az üzenet, hogy milyen mértékben kell felelősíteni a hitelezőket. És mielőtt az alap elkezdi működését, és ezt gondolom, ez egy nagyon fontos pont, a második pont pedig fontosnak tartjuk az OECD anyagát is, ön ezt megemlítette, illetve a vitát a szűk leszűkítésre vonatkozóan. A válság alatt, amit megéltünk, az nem csak annak a kockázata volt, hogy a túl nagyok, túl nagyok ahhoz, hogy megbukjanak, hanem a politikai folyamatokban a nagy, nagyobb bankok megbukása különböző országokban különböző mértékben következett ez be. A méret kérdése is nagyon fontos, és azt gondolom, hogy azt is meg kell próbálnunk definiálni, hogy milyen méretű bankokat akarunk. És ezt is ki kell alakítanunk, hogy a beavatkozási rezsim válság idején hogyan tudja segíteni a kisebb bankokat abban, hogy a versenyhelyzetben megállják a helyüket, és nem a nagy bankokat, amelyek politikai szempontból befolyásosak. Fontos annak a díjnak a kialakítása is, amelyet az adott bankoknak be kell fizetniük az alapba, mégpedig ennek a fokozatos bevezetése is nagyon fontos. Azt gondolom tehát, hogy a méret definíciója nagyon fontos. Erre vissza kell majd még térnünk, amikor a CDR4 reformjáról beszélünk, illetve majd akkor is, amikor tőkefeltétel irányel negyedik részéről beszélünk, illetve az alap kialakításáról, amelyre itt eh, javaslat történik. Fontos a versenypolitikai szabályokat is figyelembe venni, és a versenypolitikának nagyobb szerep is juthatna. Fontos továbbra is vitázni ezekre a témákról, amerikai kollégáinkkal is. Azt gondolom, hogy fontos tehát ezeknek a nézeteknek a közvetítése. Én szeretnék arról is beszélni, hogy vannak-e csak szisztematikus szempontból fontos bankok, illetve hogy nagy alapok is elképzelhetőek-e, amelyek ezen kategóriába tartoznak. Kiderült, hogy van e, igény mindenre, az ESMA jelentés felhívta a figyelmet egy lehetséges európai alap, alap felállítására, ezzel az ESMA jelentés foglalkozik. És azt gondolom, hogy e, ezekről a témákról még részletesebben fontos, hogy vitát folytassunk, és fontos, hogy ez ebben a jelentésben is tükröződjön. Köszönöm szépen, és várom ennek a munkának a folytatását, hiszen rendkívül jelentős ügyről van szó. Köszönöm szépen, felolvasom azoknak a nevét, akik szót kértek. Tehát, hogyha nincs valaki Isten mégis szeretne hozzászólni, akkor szólhat. Peter Skinner, Antolin Sanchez Prezedo, Jürgen Klut and myself. Any, anybody else? Van egy további kérés. Akkor Viki parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Az én kérdéseim arra vonatkoznak, hogy mit lehet eh, tenni a csőd előtt. Például olyan esetekben, amikor a csőd nem feltétlenül következik be. Köszönöm szépen a kollégák megjegyzését is az elmúlt hónapokban. Az első pontot illetően fontos a célokat rögzíteni. Először, hogy miért van szükség a tőkéhez való hozzáférése, illetve a kockázatok kiküszöbölésére. Fontos, hogy az emberek hozzáférjenek a tőkéhez, és a kockázatkezelés is megvalósuljon. A listán hogy hogyan lehet az Európai Unióban az összes típusú hitelezőt megfelelően biztosítani. Egy adott osztályba tartozó hitelezők különböznek más hitelezőktől. Itt a nem biztosított hitelezőkre is gondolok. És lehet, hogy kis és középvállalkozókat külön kell kezelni a nagykereskedelmi szereplőktől. Tehát fontos megvizsgálni azt, hogy őket hogyan kezeljük. Mik a kockázatok, amelyeket megpróbálunk kiküszöbölni, kinek akarunk segíteni, és ki az, aki a kockázatot kell, hogy vállalja. Tehát a hosszú távú kötvényesek nem gondolom, hogy állami garanciát kell, hogy kapjanak, neki kockázatot kell vállalniuk. Szó van a harmonizációról is, a csődeljárásra vonatkozó szabályok harmonizálásáról, kollégám is kitért erre, és a, az eszközök átcsoportosítására, amelyek jelentős problémákat jelentenek határokon átnyúlóan. És nem tudom, hogy első lépésben nem lehetne a preferencia időszakokat megpróbálni harmonizálni, Hát például, hogy adott cég csődbe ment, akkor fontos visszakövetni azt, hogy mely kifizetésekre nem kellett volna, hogy sor kerüljön ezek a preferencia időszakok. És fontos, hogy ennek a témának is esetleg helye legyen a ami a kockázati dashboardot illeti, azt gondolom, hogy itt egy nagyon jó listát kaptunk arról, hogy mit kell monitoringolni. Ön mit gondol arról, hogy hogyan lehet ezzel terelgetni a dolgokat, illetve azokat a kockázatokat, amelyek bekövetkeznek. Tehát ha a piros lámpát, tehát tiltást kap a, az egyik terület, akkor azt jelenti -e mindez, hogy túl messze ment. Ami a tőkefeltételi irányvet illeti, a 136-os cikkeit elolvastam, amikor plusz kompetenciákkal ruházok fel a szabályozókat, nekik plusz kompetenciákra van szüksége, de a 131 cikkely a különböző szabálysértésekről beszél, és nem tudom, hogy itt ennek a hosszú listának az irányelven um, jó, létjogosultsága van-e. Olyan esetekben, hogy egy kis területen csak csekés szabálysértése került sor, fontos-e itt uh, az ellenőrzés, a közellenőrzés? a világ más részein is reagálnak erre az irányelvre, és hogyha a különböző szabályozóknak Európában különböző kompetenciákat adunk egy globális bankban, akkor ez még további bizonytalanságokhoz vezethez. Tehát fontos, hogy ez az irányelv másodt is megkapja megfelelő helyet. Présidente, euh, je voudrais à mon tour d'abord féliciter. Astrid Luling, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Ferreira asszonynak az eddig elvégzett munkához. Valóban jó alapot kínál ez az anyag arra, hogy megvitassuk mélyebbre hatóan ezt a témát. Én is szeretnék felvetni egy-két olyan kérdést, amelyeket véleményem szerint érdemesebb mélyebben fontolóra venni. Az én országomban, Luxemburgban teljes mértékben érezhető volt a 2008-as pénzügyi válság. Láttuk a Dexia és más bankok problémáit, és határon átnyúló, illetve átfogó probléma megoldásra volt szükség, méghozzá sürgősen. Azt hiszem, hogy le kell vonni ebből a tanulságot, és az első ilyen tanulság az az, hogy nagyobb szintű harmonizációt kell biztosítani. Olyan európai keretre van szükség, amely segíthet jövőbeli bankválságok esetében. Azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk. Konkrétabban fogalmazva, véleményem szerint arra van szükség, hogy a székhelyek, a fiókok, leányvállalatok ugyanolyan bánásmódban részesüljenek. Mit is jelent ez? Nos, pillanatnyilag a, és ezt a 2008-as válság kiválóan megmutatta, kiválóan rámutatta, hogy a székhelyek bizonyos problémákkal kellett, hogy szembenézzenek, tehát az anyavállalatok, és tulajdonképpen porszívóként működtek, minél többet beszippantottak, minél több likviditást elszippantottak a fiók vállalatoktól, a fiók bankoktól, a bankfiókoktól. Ez ugye elkerülhetetlen. Amennyiben csőd veszélyezteti a bankcsoportot, és ezt nem lehet ugye megakadályozni, megelőzni a jövőben. Tehát amennyiben ilyen csőd elé kerül egy bankcsoport, a bankfiókok, a leányvállalatok egyszerűen eltűnnének a térképről, csak a székhelynek benyújtott hitel visszafizetési igények érvényesülhetnek. Hogyha ilyen megkülönböztetést teszünk, akkor ez nem felel meg az egyenlő bánásmód elvének, ahogyan ez már elhangzott korábban. Hogyha igazságos bánásmódot kívánunk biztosítani a különböző tagállamokban a betéteseknek, akkor véleményem szerint egy jobb európai keretet kell megkövetelni, illetve meghatározni, definiálni az európai bankok fizetésképtelensége esetében. Tehát az egész bankcsoportot figyelembe kell venni, és egyenlő bánásmódban kell részesíteni a székhelyet, a bankfiókot, illetve a leányvállalatokat. Véleményem szerint ez létfontosságú, és nagy örömmel hallom azt, hogy több kolléga ugyan ugyanígy gondolkodik. Aztán még egy gondolat, szükség van-e teljes szintű harmonizációra Európai Uniós szinten, vagy pedig a 28-as rendszer, 28-as rezsim átvehetné a nemzeti jogszabályok szerepét fizetés képtelenség esetén. Nos, egyik mellett sem törnék láncsát. A lényeg itt, hogy lépnünk kell, cselekednünk kell. Aztán, ami a rendszer szintű bankok, rendszerfontosságú bankok kérdését illeti, ezt többen felvetették. Ebben a témában szeretnék megjegyezni valamit. A e, rendszerfontosságú és nem rendszerfontosságú bankok között különbséget teszünk erre, ugye Hübner asszony is utalt. Szükség van erre a különbségtételre? Elképzelhető, hogy vannak olyanok, akik hasznosnak tartják ezt a különbségtételt, de hát milyen kritériumok alapján, milyen objektív kritériumok alapján határozzuk meg egy bankról, hogy rendszer szintű-e, vagy sem. Ez nem teljesen egyértelmű. És hogyha ezt az utat követjük, akkor a rendszer szintű, rendszer fontosságú bankok számára bizonyos jogszabályok születnek majd, aztán születnek jogszabályok azok, azon bankek, bankok számára, akik határon átnyúló tevékenységet folytatnak. Nos, véleményem szerint nem szabad ezen az úton végigmenni, nem szabad ebbe az irányba haladni. Minden bank rendszer szintű fontossággal rendelkezik. Tehát jobb európai szinten gondolkodni, és minden határon átnyúló bankot bevenni a szabályozásba. Szerintem ez lenne a bölcsebb megoldás. És végül még egy gondolat a bankrendezési egységre, a fizetésképtelenség esetében. A Ferreira jelentés egy konkrét unitot szeretne létrehozni az Európai Bankhatóságon belül. Nos, nem tudom, hogy ez-e a megfelelő megoldás. A bank fizetésképtelensége abból is ered, hogy a felügyelők nem megfelelően értékelték a bank helyzetét. Ugye látunk erre példát a meghallgatás során is. Tehát, hogyha csődbe kerül egy bank, akkor ez mit jelent? A felügyelőtől el kell venni ezt a felelősséget? Jobb, hogy, hogyha van egy, egy független testület, amelyet ki lehetne jelölni, és így az érdekkülönbségeket meg lehetne szüntetni. Hát pillanatnyilag ennyit, tisztelt elnök asszony. Euh, Madame la Présidente, merci euh, à Elisa Ferreira évidemment, parce que euh, c'est un... Köszönöm elnök asszony, köszönöm Elizának is, mert ez egy nagyon fontos téma, és éppen ezért hasznos, hogy az Európai Parlamentben foglalkozzunk ezzel, csak úgy, mint a felügyeleti csomaggal. Nyilván ez lenne az egész szabályozásnak a következő része ez a e, harmadik fejezet. E, Delarozier úr e, javaslatait figyelembe véve, hiszen ő volt az, aki kapta azt a feladatot, hogy egy felügyeleti csomagot állítson össze. És e, ő mutatott rá, hogy a csőd anticipálása, illetve a problémák, a válság anticipálása is rendkívül fontos. Tehát ebben az irányban is kell lépéseket tenni, hogyha valami elromlik, akkor felkészültek legyünk. A dolgok egyébként annyira összefüggnek egymással, hogy már is felvetődik az az aggodalom, hogyha megvizsgáljuk a bizottság megközelítését, akkor azt látjuk, hogy ez egy vertikális dolog, bedobnak egy gondolatot, és aztán megpróbálják ezt vertikálisan beilleszteni. Ugyanakkor a horizontális vita az, vagy megfontolás az elmarad. Pedig az is szükséges lenne. a bankok finanszírozását be kell, újra kell szabályozni. Ugye megvizsgáljuk, hogy mit kell tenni egy válság esetén, de senki nem tudja megmondani, hogy mikor cselekedjünk. Mindenki csak azt látja, hogy a saját területén vannak problémák, e, aztán utána a G20-aknál e, panaszkodnak, aztán összeülnek a G20-ak, hoznak valami döntést, és mindenki azt gondolja, hogy milyen csodálatos dolog ez a G20-ak. Mindenképpen, tehát tudatában kell lennünk annak, hogy minden mindennel összefügg a bankok bankokat azért kell újra szabályozni, hogy válság esetén kisebb legyen a rendszerkockázat, és kisebb a nyomás arra, hogy egy biztonsági alapból kapjanak pénzt, vagy esetleg azt gondolják, hogy nem kell ilyen pénzeket félretenni, mert különben hátrányba kerülnek az amerikaiakkal szemben. A túlzott szabályozás úgymond lehúzza őket. Ebben az esetben viszont egy biztonsági alap jól jöhet. Feltetették itt a kollégák a kérdést, mi a rendszer szintű bank definíciója? Mert ezt a kifejezést gyakran használjuk az Európai Központi Bank gondolata volt ez. Annak idején csináltak egy listát, és 40 bankot tettek arra a listára, és minden onnan ered. A válság egyébként megmutatta, hogy vannak olyan rendszer szintű bankok, amelyek jól működnek, és vannak olyanok, amelyek nem. Ha az izlandi válságot nézzük, akkor azt látjuk, hogy az egyik országban jelentkező válság a tőke meneküléséhez vezetett, és nem azért, mert határon átnyúló a szerkezete a e, banknak, amelyre európai e, megoldásokra e, lenne szükség, hanem egy bank egész egyszerűen elindít egy válságot, van különbség, hogy 15 országban működik-e ez a bank. Ez az egyik eh, kérdés. A másik kérdés, ami felmerül, hogy mi történjen eh, a belső piacon. Eh, egy nagy bank 15 tagállamban van jelen. Ha ezt valami probléma éri, az, az 15 tagállamot érint tehát radikálisabban kell fellépnünk, és a válságjelentésünk is bizonyos stresszteszteket kellene, hogy tartalmazzon, hogyha valaki hisz a hatástanulmányokban és a stressztesztekben, akkor akkor olyan eszközökre van szükség, amelyek eh, megoldják a problémát. Nincs-e szükség valami fajta stressztesztre, mielőtt lépünk? Tudom, hogy mindez nem könnyű. Nagyon gyakran problémákat okoz a különböző érdekek összeegyeztetése. De hogyha egy jogszabályt csak egy szemszögből vizsgálunk, akkor szem elől tévesztődik a cél, hogy európai hosszútávú eh, befektetés biztonság alakuljon ki. A stabilitási alap nyilván akkor lenne hasznos, eh, hogy a bankok akkor alkalmaznák, vagy fordulnának hozzá, ha valami probléma van. De ettől független kérdéskör a betét garanciák kérdése, amit megint csak felül kell vizsgálni. Ott is kockázatelemzésről van szó. Miért ne tennénk mind a kettőt? Miért ne foglalkoznánk mind a kettővel? Hiszen a válság megmutatta, hogy a letét, a betét garanciák kérdését, vagy definícióját is európai szinten kellene szabályozni. növeltük a küszöböt, a, a, a, azt az összeget, amely garantálva van, mint banki betét, de a garancia alapok, vagy betét alapok harmonizációja is egy, egy kivizsgálandó, vagy megvizsgálandó dolog, és itt a bizottságtól várok erre javaslatot. Természetesen E, mindez nem lehet hátrányára a betétgyűjtő bankoknak. Ugyanakkor számunkra lehetővé tenni, hogy megértsük a kockázatos tevékenységek természetét, különösen a határon átnyúló kockázatos tevékenységekét. És E, emellett természetesen nagyon fontos a kereskedelmi könyvtevékenységeknél a megfelelő díjazás, illetve a díjazások megfelelő szintjének kérdése. Péter, köszönöm Elisának a nagyszerű jelentését és azokat az erőfeszítéseket, amelyekről maga a szöveg is árulkodik. Nagyon jó kezekben van ez a dolog, az ajánlásokból is látszik, Természetesen különböző irányba húznak ezek az ajánlások, e, de pervans e, barátnőm is e, a Solvency 2-ről, illetve a kockázatokról beszélt. Az üzleti modellek eltérnek az egyes bankok között, csak úgy, mint a biztosítók között. Hatalmas tőkét kezelő intézményekről van szó. Ugyanakkor azt is érzékelem, hogy itt sokan félnek attól, hogy eh, átgondolatlanul eh, teszünk meg lépéseket, például a stabilitási alappal kapcsolatban, és nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye. Tehát jól elő kell készíteni. Eh, természetesen most a bankrendszerre koncentrálunk, ez teljesen érthető és egyértelmű. És az is fontos, hogy jó időben, 2011 előtt, vége előtt kapjunk bizottsági javaslatot, és ebbe a parlament Eh, megfelelően be legyen vonva. Eh, ne gondoljuk azt, hogy eh, az itt felmerült ötletek fogják majd csak befolyásolni az elkövetkezendő e, e, vitát, de indítónak ez az anyag e, kiváló. Igen, koncentráljunk a bankrendszerre, tudjuk, hogy a bankok okozták a problémák nagy részét, említették, Gilgud úr említette a biztosítási piacot, amelyre szintén kihatással volt a válság hasonló módon. Ugyanakkor ugyanaz volt-e a hatása? Nem, nem, a hatás és az ok az el válik. A bankok problémái okozták a válságot a bankrendszerben és a biztosítási rendszerben is, és annak voltak hatásai. Tehát ami differenciáljunk egy általános alap ról, ha beszélünk, akkor alapvetően a bankrendszer legrendszer szintűbb elemeiről van szó a Ferreira jelentés megszab egy időrendet, ugye beszélünk az EBA-ról, az ESMA-ról, az EOPA-ról, arról a három hatóságról, amely hamarosan megalakul, és ennek fényében szükséges elgondolkodnunk mindenről. Én egyébként szívesen követném az ön időbeosztását. Jó lenne, hogyha egy igazi vita lenne a parlamentben ezekről a dolgokról. És hogyha elfogadjuk az ön időbeosztását, akkor fogadjuk el ezt alapnak, ezt vitaanyagnak, és a resolution alapról szóló vita során pedig vessük el azokat a módosítókat, amelyek összekötik az EBÁT-val és egyéb ügynökségekkel. Minden legyünk felelőtlenek, és oldjuk meg a problémákat. Felmerült megint az erkölcsi kockázat kérdése. E, sokan azt mondják, hogy vakmerő tevékenységet folytatnak a bankok, akkor, hogyha tudják, hogy a az üzleti modelljük nem életképes, mert majd akkor más bankok tőkéjéből megmentik őket, és ez nem elfogadható, ezzel kapcsolatban legyünk óvatosak. Tehát ez az ex ante lefölözés, erről is beszélnünk kell, Elisa, ezt is alaposan meg kell gondolnunk. Ami a szisztemikus kifejezést illeti, a rendszer szintűt, járt itt az amerikai felügyeleti elnök, és kérdezte, hogy mi az a kockázat, rendszer szintű kockázat. Azt mondja, hogy ezt a múltra nézve lehet elemezni, a jövőre nézve nem. Mert amikor rendszer szintű kockázatú bankokról beszélünk, akkor csak a határon átnyúlóra gondolunk. Az izlandi bankok egy dolog, de ugyanakkor a regionális bankok Németországban, a tartományi bankok, vagy akár a Northern Rock Nagy-Britanniában, amely nem a végzett határon átnyúló tevékenységet, mégis megrázta az egész angol bankszektort. Tehát ezeket a tényeket sem eh, lehet elfelejteni, mielőtt eh, gyorsan elkötelezzük magunkat valami fajta resolution fund mellett. Eh, aztán ott van az a kérdés, hogy vannak most is bankok, amelyeknek eh, számos leányvállalata eh, lett hirtelen, mert eh, ezeket bekebelezték, és nincs megfelelő tőkéjük a leányvállalatoknál, a saját bankcsoport tőkéjükre támaszkodnak, nem feltétlenül megfelelő felügyeleti munkával. Ezt se ignoráljuk ezt a kérdést, hogyha a bankszektor felelősségét összhangba akarjuk hozni azzal, hogy ezek az alapok időlegesen legyenek csak hozzáférhetőek, akkor azt hiszem, hogy nagyjából egy dologról beszéljük. Köszönöm, Antonin követ. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani Eliza Ferrerának. Azt gondolom, hogy nagyon jó tervezetet készített, nagyon jól struktúrált az anyag és nagyon jó alkalmunk volt a vélemény cserére is. Három terület fontos, a szabályozás, a felügyelet és a válságmenedzsment. A válság kapcsán nem hihetünk tovább az önszabályozásban. A piac széttöredezett, és nincsen tényleges mechanizmus a válságmenedzsmentnek. Éppen ezért egyetértek a jelentéstevővel. Szükség van egy keretre a válságmenedzsmenthez azért, hogy kiderüljön, mit kell tennünk, kiknek az érdekeiről van szó, a betétesek érdekeiről, vagy inkább az adófizetők érdekeit képviseljük, az nem lehet, hogy Néhányan finanszírozzák az egész rendszert, és közben nem jutnak haszonhoz. Koherensnek kell lennie az összes tagországban ennek a rendszernek, és azt is tudni kell, hogy mely bankcsoportok felelősek, melyek a rendszer szintű bankok, és ha ezt kiderítettük, akkor egyértelmű, világos sürgősségi tervekre, víztervekre van szükségünk. Tudnunk kell, hogy ezeket mikor kell alkalmazni, illetve a stressztesztek miből állnak Fontos az egyes paraméterek figyelembevétel. A rendszer szintű bankokról is sok szó esik, egy rendszeren belüli kockázatról is van szó, és a rendszer szempontjából fontos bankokról. Ezeket be kell azonosítani. Felmerül a kérdés, hogy mit kell tennünk ha azonosítani akarjuk a rendszerfontosságú bankokat. Ebben az esetben multilaterális megközelítést kell alkalmaznunk, és jelenleg ezen fáradozunk a g 20 csoportján belül is. Mindez nem jelenti azt, hogy az Európai Uniónak mind szerepe. Nekünk is rögzítenünk kell a pusztán európai jellegű kritériumokat ezeknek a multilaterális kerettel összeegyeztethetőeknek kell lenniük, és ezen túl is kell látnunk, óvatosaknak kell lennünk, amikor unilaterális kedvezményezéseket ragadunk, meg nem szabad elhamarkodottan cselekedni. A multilaterális megoldásokat meg kell várni, és utána az európai megközelítést kell alkalmazni. Mindkét területen dolgoznunk kell, és úgy érzem, hogy a jelentéstevőnőnek is ez volt a célja az Európai Stabilitási Alapról is szó esett. Ez nem ugyanazt jelenti, mint a kezességi alap. Nagyon gyakran vannak betét, a betétek biztosítására vonatkozó alapok, tehát az egész rendszer strukturálására van szükség. Néha egyszerűbb újra struktúrálni egy adott bankot, mint a pénzt azoknak visszaadni, akik befizették ezt ide. Különböző bankok vannak, vannak betétes bankok, befektetési bankok. Éppen ezért azt gondolom, hogy probléma merült fel mindezekkel kapcsolatban. A befektetők nem részesültek megfelelő védelemben. Különböző mechanizmusok léteznek a befektetők védelmére, ezek nem voltak eddig elégségesek, most tényleg uh, egy olyan rendszerre van szükségünk, amely a befektetőket valóban védi. Mindez nagyon haso- hasznos lehetne. Egyébként a válság idején megint csak az államnak kell beavatkoznia. És azt gondolom, hogy ezen a vonalon tovább kell dolgoznunk. Kell, hogy legyen egy olyan alap, amely a rendszer kockázatokat igyekszik kiküszöbölni, és meg kell próbálnunk uh, kikerülni azt, hogy különböző szinteken legyenek különböző intézmények az Európai Unióban. Fontos kérdés például, hogy uh, hogyan védjük meg a befektetőket, illetve hogy mely bankok a rendszer szintű bankok. Fontos a fizetőképességet bizonyos területeken növelni, de a paramétereknek ugyanazoknak kell lenniük mindenféleképpen, és ez nagyon fontos a számomra. Köszönöm szépen. Jön Klut, parancsoljon. Köszönöm szépen. Hübner kolléganő megjegyzésére térnék vissza, ő megemlítette az OECD jelentését. Én is megnéztem ezt a jelentést, és nagyon érdekesnek tartottam, ami a válság kiváltóit illeti, illetve a javaslatokat is. Mint említettem, az OECD azt javasolja, hogy a befektetési bankokat és az üzleti bankokat vegyük külön, ez az a megfigyelésen alapul, hogy azok a bankok, amelyek eh, nem eh, tevékenykedtek a befektetési ágazatban, jól átvészelték a válságot. És azt gondolom, hogy a válság eh, okozóit, illetve okait komolyabban kell venni, tehát itt egy nagyon fontos momentumról van szó, hiszen a említett tény lehetett a válság kiváltó is. Én szeretnék arra bátorítani mindenkit, hogy ezt az aspektus is vegyük bele az anyagba. Az OECD nem akárki, hanem egy komolyan vendő testület. Ami pedig a bankok méretének körülhatárolását illeti, a javaslat ezekre közvetlen, közvetett módon kitér. Tehát, hogyha felelősségi szempontból nem kapcsolódik a két típusú bank egymáshoz, akkor itt nagyon fontos az, hogy a bankok mérete tisztázat legyen, a rendszer fontosságú bankok beazonosítása, hiszen itt magánk a rendszernek jelentősége van. Tehát én szeretném, ha ez az aspektus is belekerülne a jelentésbe, és helyre tekintettel lennénk. Köszönöm szépen. Szilvi. Si, Madame la Présidente, je suis désolée d'avoir été en retard, je Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálom, hogy egy kicsit későn érkeztem. A saját nevemben szeretnék valamit mondani, és utána Ole Schmidt nyelvében is nyilatkozni. Ami a saját megjegyzésemet illeti a rendszer szintű bankok, és nem rendszer szintű bankok. Itt eh, beszéltünk a rendszerkockázattal kapcsolatos bizottságban erről, és kiderült az, hogy nagyon nehéz a rendszer fontosság definiálása nagyon könnyű hézagot teremteni a jogalkotásban, és ez talán még veszélyesebb, mintha itt nyitva hagyjuk az értelmezés kérdését, ami Ólesült kollégát életi elnézését kéri. Ő is aggódik a hiányos különbségtétel miatt, a határokon átnyúló tevékenység, illetve nem. Köszönjük szépen a jelentést. Óla Schmidt is egyetért az alkalmazott megközelítésre. A bizottságot szeretnénk arra kérni, hogy 2011-ig készítsen egy válságmenedzsment tervet, és fontos, hogy minimum szabályozások legyenek, a minimális szabályozások, és fontos a csődeljárás szabályait is tisztázni. A kollega arra is szeretne utalni, hogy nagyon fontos, hogy ne az adófizetők legyenek kénytelenek kiegyeníteni a számát az adott alap kapcsán, a létrehozandó alap kapcsán. Nem fogok hosszan beszélni, és bilaterális módon eljutatom majd a megjegyzéseimet a e, jelentéstevőhöz, ami a meghallgatást illeti a válságbizottságban. Ezzel kapcsolatban meg szeretném említeni, hogy nagyon sokat hallottunk a megoldásokkal kapcsolatban a 80-as években. Um, I... Köszönöm szépen. Jó magam, és szeretnék egy-két szót szólni, én is üdvözlöm a Elisa jelentését. Nagyon jól tudom, <clears throat> hogy amikor ezen a területen kutakodik az ember, akkor általában több kérdés merül fel, mint ahány választ talál. A bizottsági konzultáció alkalmával hosszasan hozzászóltam, Elisa is ott volt, a fizetésképtelenség kapcsán a megjegyzéseim rendelkezésre állnak, illetve megvannak nekik, úgyhogy ezt nem fogom megismételni. Azt hiszem, hogy ambícióval kell a jövőbe tekinteni, de ahogyan elhangzott, valamilyen gyors megoldást keresünk azt szeretnénk, hogy a bizottság valamit produkáljon jövő év végére, és hogyha megnézzük, hogy miről is van szó, hát akkor azt látjuk, hogy ez egy elég gyors megoldás. Tehát valahogy egyensúlyt, egyensúlyt kell találni. Ami az eszköz transfert illeti, nagyon sokat beszéltünk már előre a kérdésről, a fizetésképtelenség kapcsán. Nem is célunk az, hogy most megoldást találjunk, azt hiszem, hogy a bezárási tervek felé hajlott ez a beszélgetés az Insolvency 2 keretében. Az eszközöket megfelelően kell elosztani időben a, egy fizetésképtelenség esetén, Tehát egy nagyon összetett kérdésről van szó, egy kicsit olyan, mint az örökösödési adó tervezéséről. Korai szakaszban kell ö, lépni, és valahogy irányítani kell a transfereket időben, az egészséges, egy egészséges fázisban. Ez nehéz lesz megvalósítani, és valóban meg kell próbálni a 28-as rendszerrel megoldani a helyzetet, már ami a bankokat illeti, mert különben abba a helyzetbe kerülünk, hogy sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. Hogyha azonban a hosszabb távra tekintünk, akkor nevetségesnek tartom azt, hogy egy, egy egységes, egy belső piacot akarunk, de nincsen semmilyen megfelelő mechanizmusunk a határon átnyúló fizetésképtelenség esetében. Ez egy, has, ez egy hatalmas hiátus, egy hatalmas hiány, tehát mindenképpen lépnünk kell. Most pedig a, szeretnék rátérni a bankrendezési alapra. Nos, hogyha ezek az alapok megvalósulnak, és ugye sokan beszélnek erről, akkor valamilyen büntetést kell alkalmazni, hogyha ezt az ember, hogyha ehhez folyamodnak, különben erkölcsi kockázattal kell számolnunk. Tehát, hogyha ehhez az alaphoz kell folyamodni, akkor valamilyen büntetést kell kirúlni azok számára, akik a kockázatot vállalták. Tehát valamilyen konvertibilis valuta, valutához hasonló mechanizmusra gondolok. Aztán magukról maga ez az alap is tőkeként funkcionál. És ugye itt a bankoktól még több tőkét követelünk. Tehát valahol következetlenek vagyunk, azt mondjuk, hogy új típusú tőkét szeretnénk, konvertibilis tőkét, és talán ez a bankrendezési alap is tőkeként funkcionálhat, azonban, hogyha megnézzük a tőkekövetelményi irányelvet, akkor azt látjuk, hogy nagyon messze kerültünk az egzotikusabb típusú tőkét próbáljuk egyszerűsíteni. Tehát nagy feszültség húzódik itt, ezt kell megvizsgálnunk, és azon elgondolkodnunk, hogy, hogy mi is, mi is történik ebben a témában a Bázel kapcsán. Tehát nem lehet egzotikusabb dolgokat létrehozni, aztán azt mondani, hogy minden egyszerű lesz, mert így azt hiszem, hogy negatív helyzetbe jutunk. Aztán a másik gondolat, hogy mekkora legyen ez az alap. A Financial Times-ban azt látjuk, hogy már felmérések születtek az Egyesült Királyságbeli bankok kapcsán. A garancia ugyanakkora, mint a bank nyeressége, 50 millióról van szó, tehát egy nem hiszem, hogy, hogy ilyen szintben gondolkodhatunk. És még valami, azt hiszem, hogy a bezárási tervek, illetve túl nagy ahhoz, hogy kudarcot valljon, hogy mennyiben követjük ezeket az irányokat. Nos, azt hiszem, hogy valamilyen valamilyen biztosítékot kell találni arra, hogy bizonyos dolgok azért működnek, mondjuk a kifizetési rendszer. Tehát kell, hogy legyenek, kell, kellenek olyan modellek, amelyek leválaszthatóak, amelyek esetleg kudarcot valhatnak. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy valamely, valamilyen intézmény túl nagy ahhoz, hogy kudarcot vajon, attól még nem lehet az egészet kimenteni kell, hogy legyen ennek olyan része, amelyet veszni hagyunk. Hogy ez hogyan valósítható meg, hát ez majd kiderül. De azt hiszem, hogy nagyon jó irányba mutat az előttünk álló dokumentum. És talán itt lenne annak a helye, hogy rámutassunk arra tényleg, hogy mivel egy jogalkotási kezdem, saját kezdeményezésű jelentésről van szó, tehát egy, egy ö, ö, szigorúbb struktúrában dolgozunk. Tudjuk, hogy hogyan működtünk a Rasmussen jelentés során, hogyan ö, jártunk el, nagy vonalokban gondolkodunk jövőre nézve, de aztán konkrét javaslatokat kell megfogalmazni, amelyek egészen foghatóak. Tehát ez volt eddig, most egy új eljárás van életben, a 42-es szabály, a titkárság pedig azon dolgozik, hogy megpróbálja dekódolni, mit is jelent ez a jelentés szempontjából, azt gondolom, hogy ez nagyjából a, a Rasmussen jelentés egyik variációja lesz majd. De még a módosítók beadásának határide előtt tájékoztatok mindenkit ezekről a fejleményekről. Elisa, neked adnám vissza a szót, hogyha választ kívánsz adni az elhangzott kérdésekre, és aztán a koordinátoroknak hagynánk még egy-két percet tolmácsolással a végére. Well, uh, well, thank you very, very much for all the contributions and all the... Köszönöm az összes hozzászólást és kérdéseket, és javaslatokat, támogatást, kritikát. Én sokat jegyzeteltem, de szeretnék személyesen is beszélni mindenkivel, annak érdekében, hogy ezeket a kívánságokat valahogy konkretizáljuk, javaslatba öntsük. És hát ebben a bonyolult ügyben majdnem mindig csak ugye alkudoznunk kell, kompromisszum megoldásokat tudunk elfogadni. Egyrészt van az, hogy mit szeretnénk, és aztán a másik az, hogy mi az, ami lehetséges. Erről szól ez az egész folyamat. Tehát azt kell megállapítani, mi az, amit meg tudunk tenni. Nem tudok most mindenkinek minden felvetésére válaszolni, mert ez elképzelhetetlen az időkorlátok miatt. Én külön odafigyeltem azokra a felvetésekre, amelyek a, a pénzek gyors átutalása, az eszközök átutalása, az asset transfer témakörben felvetődtek leányvállalatok, leánybankok felől az anyabank irányába, és én azt gondolom, hogy most itt a belső piac megerősítése az egyik lehetőség, a másik pedig egy nacionalista, protektista, protektivista, protekcionista megközelítés. És én azt gondolnám, hogy a parlament egy integráltabb belső piacban gondolkozik, tehát annak megerősítésében. És így nemzetközi szinten is elő tudjuk mozdítani a versenyképességünket. Ezen túlmenően azonban én figyelembe veszem azt a tényt, hogy vannak nemzeti érdekek, és vannak eh, nemzeti szinten levonható tanulságok és eh, éppen ezért én csak megerősíteném azt, hogy a felügyeleti kollégium megerősítésével érnénk el ezt a harmonizációt, és a eh, felügyeleti szervek, eh, hatóságok kollégiuma játszana az EBA-ban vezető szerepet. Tehát ez az a megoldás, amelyben én gondolkozom és ezen túlmenően meg akarjuk újítani a Memorandum of Understanding-et annak érdekében, hogy bevonhassuk például e, a pénzügyminisztériumokat is, akik felszólalhatnak a nemzeti érdekek e, e, mentén is. Tehát itt most nem stagnálni akarunk, hanem egyszerűen csak meg akarjuk érteni, hogy az egyes intézmények, az egyes felügyeleti hatóságok milyen módszertant alkalmaznak, mert annak idején, amikor először ültek le a felügyelő szervek, akkor még csak közösen még csak valami közös alap sem volt gyakran. Tehát az egyik dolog ez, ez egy politikai választás. Aztán voltak itt megjegyzések a rendszerfontosságú bankokról és azoknak az elkülönítéséről. Mi egyébként nem tekintjük őket teljesen elkülönítetnek a többi banktól. Természetesen közös szabálykönyvet szeretnénk, európai megközelítést, ugyanakkor az EBA kezébe akarjuk a vezető szerepet eh, helyezni, és ezt nem lenne képes eljátszani, hogyha az összes határon átnyúló bankot eh, kellene figyelnie. Természetesen én azt szeretném, hogyha a határon átnyúló bankok mindegyike hozzájáruljon ehhez az alaphoz. A szisztemikus alaphoz, de abban az esetben viszont onnan kellene majd a kifizetéseket eszközölni e, adott esetben. E, szerintem ez e, még nem lehetséges. A harmadik megjegyzésem az az, hogy mi az intervenciónak a célja. Viki mondta ugye azt, hogy természetesen meg kell mentenünk egy rendszerfontosságú bankot, és ez ugyanakkor erkölcsi kockázatot rejt magában. És ez felveti azt a kérdést, hogy ez a pénzalap mekkora legyen. Szándékosan nem szerepel ebben a jelentésben, mert ez túlmutat a jelentés hatáskörén, de a magyarázó szövegben, az indoklásban eh, elmondom, hogy a pénzügyi szolgáltatásoknak a közjóval való kapcsolódási pontjaira koncentrálunk, rehabilitáció vagy eutanázia. Tulajdonképpen mind a kettő lehetséges. Hogyha az eutanázia mellett döntünk, eh, akkor vannak dolgok, amiket meg kell lépni, hogyha pedig a, a, a rehabilitációra gondolunk, akkor pedig le kell osztani a szerepeket és a szabályokat. Ezért mondom azt, hogy ebben a határon átnyúló munkában határozottan mondjuk ki azt, hogy ki fogja megfizetni a csődbe ment bank költségeit, a csőd árát, ki fogja kifizetni a bank megmentését, és mindezt egy olyan általános keretben kell megtenni, amelynek van egy közös célja, de mégis eh, a konkrét eh, entitásokra koncentrál. Eh, Sven által elmondottakra reagálva, 8-as eh, pontban mondom azt, hogy a toolboxot ki kell terjeszteni, de a nem eh, debt swap into equity-re eh, gondolok, hanem hát meg lehet vitatni azt is. Minden adós osztályt és befektető osztályt, illetve betétes osztályt külön kell kezelni nemzeti szinten. Ez az első pontban egyébként szerepel. Emellett vannak még nagyon komoly más kérdések, a DGS. Hogyan lehet ezzel a contingency tervel együttműködni, e-, ebben a témában együttműködni, és amikor a bank terjeszkedik, és minden más pénzintézmény felé eh, kapcsolatokat épít ki, amelyekről itt most konkrétan nincsen szó. Tudom, hogy ez nehézségeket vet fel. A kérdés az, hogy milyen messzire észszerű elmenni, legalábbis így első lépésként. Tehát már megint csak kompromisszumról van szó, trade-offról, és ennek a kompromisszumnak a szellemében én azt mondtam, hogy menjünk el annyira, olyan messze, amennyire csak lehetséges, de természetesen, hogyha túl messzire megyünk, akkor nem fognak működni a dolgok. Ezt is megértem és belátom. Összefoglaló képpen minden javaslatot még egyszer megköszönök, mindent meg fogok fontolni, ami itt elhangzott, és hogyha további megbeszéléseket akarnak folytatni, akkor nyilván azt egy szűkebb körben lehet majd megtenni. Ez most nem lehetséges. és köszönöm még egyszer a javaslatokat. Thank you. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Elmondom a határidőket. A módosítók benyújtásának határideje déli 12 óra, április 27-e. Június 1-én fogjuk ezt megvitatni, és az Akkon szakbizottság 22-i, június 22-i ülésén fogunk szavazni, és a nyári szünet utáni plenárison kerül napirendre ez a pont a szeptemberi plenárisok közül az első plenáris héten. Remélhetőleg sikerül ezt az időtervet tartani. Ezzel az ülésnek vége, de, mint mondtam korábban, a koordinátorok és adminisztrátorok itt maradnának a teremben. Nem bánom, ha mások is itt maradnak, azért, hogy egyeztethessünk a szerda délutáni meghallgatásról. Köszönöm.